Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! So we'll be able to begin now. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, a helyeit, a helyüket, hogy elkezdhessük az ülést. Thank you. Thank you very much. I open the second part of the meeting of Regi Committee. Üdvözlök mindenkit a Regi Szakbizottság ülésén. Január 24-ét írunk, és a mai délután fő témája eszmecserem Doncsev úrral, miniszterelnök helyettessel, az Európai Uniós alapok és a gazdaság politikáért felelős miniszterelnök helyettes, Bulgária vette át a soros elnökséget a tanácsban, és bennünket a elnökség prioritásairól fog tájékoztatni. El tudja képzelni, hogy nekem, mint bolgárnak milyen öröm, megtiszteltetés, hogy itt a regiben megkérhetem a bolgár soros elnökség képviselőjét, hogy mutassa be nekünk a gazdaságfejlesztés és a regionális fejlesztés prioritásait a bolgár elnökség hat hónapja alatt. Üdvözlöm Doncsev úr, örülök, hogy itt van. Ugyanúgy járunk el, ahogy szoktunk, megadjuk Doncsev úrnak a szót, hogy mutassa be a bolgár elnökség prioritásait, ezután eszmecserét kezdünk először a koordinátorok, az egyes frakciók koordinátorai kapják meg a szót. Ne is késlekedjünk, ne vesztegessük az időt, Doncsev úr, önél szó. Madam Chair, dear members of the Elnök asszony, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, igyekszem Bulg bulgárul fogok beszélni, nem csak azért, mert jobb, az a, jobban beszélem az anyanyelvemet, hanem azért is, hogy hallják a bolgár nyelv szép melódiáját. és azt is meg kell, be kell mutatnunk, hogy a regionális és kohéziós politika minden nyelven él, minden nyelven működhet, és minden nyelvre lefordul. Egy szabad, szóval igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, a mai meghallgatás célja abban áll, hogy bemutassuk a bolgár elnökség prioritásait, különösen azokat, amelyek a kohéziós politika jövőjével foglalkoznak. Ugyanakkor ezen túl, a protokolláris feladaton túl is ki szeretnék tekinteni más kérdésekre, és ezért rövid előadásomban őszinte vitét, vitát szeretnék lefolytatni önökkel, nem csak az elnökség prioritásairól, elsősorban is a kohéziós politika területén, hanem a közös európai projektum, vagy projekt jövőjéről is. Hiszen azt gondolom, hogy csak azok, az, aki tudja, hogy hova tart, rendelkezik jövővel. Ahogyan el, megígértem, először is lássuk a négy bolgár prioritást. Európa jövője és a fiatalok, a gazdasági növekedés és szociális kohézió, ez mind egy volt. Második, az európai kép, jövő a nyugati Balkán államok számára, harmadik biztonsági stabilitás, egységes Európa, negyedsorban pedig a digitális gazdaság és az ehhez szükséges képességek. Nem akarom a többi prioritást, amely a fiatalok jövőjével vagy a digitális gazdasággal függenek össze, de mégiscsak arról a speciális prioritással szeretnék foglalkozni, amely a nyugati Balkán országoknak adott európai kitekintéssel foglalkozik. Húsz évvel ezelőtt testvérháború dúlt a Balkánon, a sebek még nem hegettek be azóta sem. Azóta mind Bulgária, mind az Európai Unió álhatatos módon követte az eseményeket, és segítségét nyújtott a nyugati Balkán államainak, már pedig ezt úgy lehet a legjobban megadni, hogyha világos politikai jövőt kínálunk száma, számukra, egy olyan jövőképét, amelyben a közös, megosztott elvek alapján állunk, és ahol nem képzelhető el a háború. Ezen speciális érzékenység alapján különösen alkalmas, hogy Bulgária ezzel a témával foglalkozzon. Ezért a kohéziós politika bemutatóját úgy szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy tisztában vagyok velem, hogy gyakran klisészerű kijelentéseket teszünk, de ennek ellenére nagy kihívások előtt állunk, mondom, hallom már, hogy ez egy klisé, de akkor is bizony nagy kihívások előtt állunk. Gondoljunk csak a igazi az ősi ázsiai átok úgy szólt, a kínai átok, éj izgalmas időkben. Hát bizony, mi izgalmas időkben élünk. Számos kihívás tornyosul előttünk, és ilyen módon új prioritásokat is meg kell fogalmaznunk melyek, mivel függenek össze ezek? A migrációval, a biztonsággal másrészt, hogy még mindig a prioritásokról beszéljek, az Egyesült Királyság kilépésem politikai, gazdasági és um, társadalmi kihívások elé állít bennünket, mégpedig olyanok elé, amelyekkel még nem találkoztunk. Hatalmas kockázatokat is látok. Mégpedig Attól félek, hogy a közös célt elveszítjük szemünk elől. Emlékeztetem önöket arra. Tíz évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy globális versenytársainkat megelőzzük, jobbak legyünk az innováció, a kutatás területén. Most viszont teljes őszinteséggel el kell ismernem, hogy bizony néha úgy viselkedünk, mint valami krízis központban, ahol kapkodó módon újton új kríziseket kell megoldani. Márpedig nem szeretném, hogy az Európai Unió állandó ilyen krízis üzemmódban működjön. Bár beigazolt, hogy tud így dolgozni, de úgy gondolom, hogy magas célokat kell kitűznünk magunk elé. Ne felejtsük el, hogy sok szakértő szerint a kohéziós politika a legsikeresebb és a legtöbbet megreformált európai szakpolitika. Ugyanakkor Másrészt a kohéziós politikát az állampolgárok sokféleképpen értékelik. Nos, ezek a tényezők határozták meg a következő több éves pénzügyi terv és a kohéziós politika vitáját, amely, mármint a kohéziós politika, az Európai Unió összköltségvetésének mintegy 30%-át fogyasztja el, vagy emészti föl a migráció, a biztonság, mind olyan kérdések, amelyek kihatnak a kohéziós politikára, és persze a nagy különbség a régiók között. Az Európai Unió csak akkor válhat erőssé, hogyha minden állampolgára Helsinki-től Aténig, vagy Lisszabontól Vilniusig ugyanolyan szinten élhetnek, ugyanolyan esélyekkel rendelkeznek. Nagyon messze állunk még ettől. A legszegényebb még mindig sokszorosan szegényebbek, mint a gazdagok. Tízszeresen szegényebbek bizonyos számítások alapján, Ugyanakkor például azt is mondhatjuk, hogy a szakadék 20-szoros lehet, vagy 20-szoros mélységű lehet, vagy 20-szoros távolságú lehet a szakadék. Egy szóval a közös belső piacon még mindig vannak hiányosságok, de ugyanakkor az, közelít, az, hogy közelítjük egymáshoz a térségeket, az országokat, ezáltal erősebbé, versenyképesebbé, és az állampolgárokat is jobban szolgálóvá válik az Unió. És innen ered az első aggályom, mégpedig, hogy nem igazán vitázunk a közös jövőről, a prioritásainkról. Kezdjük ezt el legelőször is a közös, a, köz, a többös pénzügyi terv te vitája során ne csak a pénzről vitázunk, hanem a prioritásairól, a jövőről, hogyan érjük el a fenntartható konvergenciát, hogyan érjük el azt, hogy az Európai Unió globális szereplővé váljon. Hogyha technikai szintre akarjuk lebontani a kérdést, akkor ez úgy merül föl, hogy melyek lesznek a tematikus koncentráció fő célkitűzései, fő hangsúlyai, az um, például az Európai Strukturális és Beruházási Alap, az EFSI um, prioritásainak felhasználása során. nem tudunk igazából értelmes vitát folytatni a költségvetésről és a pénzek elosztásáról, hogyha nem rendelkezünk világos prioritással. Nos, tisztelt parlamenti képviselők, azt vetem föl, tehát, hogy a költségvetés hatékonysága, a költségvetés e, és a programok és az eszközök és a facilitások e, hatékonysága és gazdaságos volta voltáról szóló vitán felül, vagy azt megelőzően tekintsünk a jövőbe, határozzuk meg a prioritásainkat. Másodszorban a Brexitről szeretnék beszélni. Egyszerűen meg kell tanulnunk azt, hogyan tudunk többet elérni kevesebb forrással, kevesebb tagállammal is. Kedves barátaim, kedves kollégák, ha mondhatom így, ezt a problémát nem fogjuk tudni úgy megoldani, nem lehet alkimista, alkimista módon megoldani, nem konkrét módszertanra, mechanizmusra van szükség. Itt pedig egy sor kulcs kérdést ki kell emelnem. Egyrészt a nagy hozzáadott értéket biztosító ágazatokba kell beruháznunk, Erről azonban eszmecserére, vitára is szükség van. Másrészt a céljainkat közösen kell értelmeznünk, közösen kell minnyáján tudnunk, hogy mit is értünk nagy hozzáadott értéken. Másodszorban, hogyha nagy hozzáadott értékű ágazatokba ruházunk be, akkor a reforma ágazatokra kell koncentrálnunk, garantálva így a hatékonyságot és biztosítva persze a beruházott pénz megtérítését. A kohéziós politika ugyanakkor ösztönzőleg is kell, hogy hasson a reformra, kell, hogy sarkalja, hogy ösztönözze a szereplőket. Persze, hogyha többet akarunk elérni kevesebb eszközzel, akkor a beruházási flót, a beruházási áramlatokat optimalizálni kell, ehhez pedig arra van szükség, hogy radikálisan egyszerűsítsük a szabályokat. A múlt év végén nemzeti szinten megvizsgáltuk, hogy az igazgató irányító hatóságok ellenőrzése milyen szintet ért el. Zavaró eredményeket láttunk, Az eljárások során 70 ellenőrzést hajtanak végre, 46 kiegészítő dokumentumot kell beadni, és ez nem nemzeti sajátosság, hanem ez az egész EU-ban így lehet lehívni a pénzeket. Hatalmas, tehát az administratív teher, és nem arról van szó, hogy nem rendelkezünk kellő administratív kapacitással, nem. Nagy ö, ö, administratív kapacitás építés áll mögöttünk, a közigazgatásunk jól működik, de mindenki attól fél, hogy az auditorok esetleg eh, pénzügyi korrekcióra kényszerítenek bennünket, ezért túl biztosítják magukat. Kinek a hibája lesz az? Bizony ettől félnek az emberek, mind a kedvezményezettek, mind eh, a elosztó struktúra képviselő is. Ezért úgy gondolom, hogy forradalomra van itt szükség. Én Kelet-Európából jövök. És mi bizony nagyon óvatosak vagyunk forradalmakkal, de most forradalomra van szükség, az egyszerűsítés, a szimplifikáció forradalmára van szükség, csak így tudunk a dokumentumokra való fixáció paradigmájától eltérni, és sokkal inkább az eredményekre figyelni. Ehhez pedig kapaszkodjanak meg egy új toolboxra, tool eszköztára is szükség lesz, amelyekkel a dokumentumokat ellenőrizhetjük és verifikálhatjuk. Senki nem vonhatja kétségbe, hogy erős, határozott, hatékony ellenőrzésre van szükség a közpénzek elköltése fölött, de úgy gondolom, még ha álhatatos is az ellenőrzés, elsősorban is intelligens ellenőrzésnek kell lenni. Tehát többet kell elérni kevesebb forrással, de így katalizálhatjuk ezt a folyamatot. A A bolgár elnökség időszaka egybeesik a bizottság új MFF terv benyújtásával, tehát konszenzusra kell jutni a nemzeti társfinanszírozás célkitűzések között, a prioritások, különböző kohéziós politikai kritériumok, nemzeti kiutalások kritériumai meghatározása között. Nagy vita lesz erről, de fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy milyen politikát akarunk 2020 után. Ez az konvergenciát erősítő politikára van-e szükség, néhány régiót emeljünk, és ezekre koncentráljuk, vagy fedjük le az összes régiót, mi a tagállamok, koncentráljuk -e ezt a politikát jobban. Pontosan olyan témákról van itt szó, amelyekben heves vitákra számítok. Aztán a legszegényebb régiók a marginalizálódása is egy nagyon fontos téma, ahol nincsen megfelelő forrás a társfinanszírozási elvárásokra. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek meghatározzák a jövőbeni vitát, és erre kell koncentrálnunk az elnökségünk alatt. Ezek lesznek azok a viták, kérdések, amelyeket bekívánunk nyújtani az általános ügyek tanácsán április 12-én, illetve a szofiai magas szintű konferencián, ami június 8-án lesz. Engedjék meg, hogy kifejezésre jutassam azt a reményemet, hogy az Európai Parlament kulcsfontosságú partnerünk lesz ezen kihívásokkal való szembenézés során. Végül, de nem utolsó sorban, Bulgária egy olyan ország, egy kis ország, amelyre különböző címkéket akadtak már, de ez az ország az elmúlt tíz évben nagyon sok mindent elért. Ez nem csak a e, jó szándéknak és az ambíciónak köszönhető, hanem nagy részt annak a tapasztalatnak, amit szereztünk, az Európai Uniós alapok kezelésével kapcsolatban, és itt a gyakorlati aspektusokra gondolok. Meg vagyok győződve róla, hogy a levont tanulságokat figyelembe véve az őszinte közvetítő álláspontjából fellépve a kompromisszum kereső megközelítésünkkel a megoldások fele vihetjük el a dolgot, és a mikor erre szükség van, akkor vezető szerepet játszhatunk, amikor arra van szükség, akkor motorjai lehetünk az új ötleteknek, gondolatoknak, hiszen új gondolatokra van szükség Eh, friss gondolatokra, eh, amelyek a közös jövőnk felé eh, visz minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen a nagyon izgalmas beszédét, és most először koordinátorok fognak szót kapni. Van Nisztelrooy úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, miniszter úr. Örülök, hogy újra e, itt van körünkben ahol is a kohézió, e, a szolidaritás kulcsfontosságú. E, ebben az összefüggésben gratulálok az ön programjának az Európai Tanács elnöksége nagyon sok, nagyon nagy koordináló szerepet, előkészítő szerepet játszik, és ez kulcsfontosságú az országok programjait tekintve. A kohéziós politika rendkívül tisztán körvonalazódik az ön programjában. Egy miniszteri konferencia volt korábban, amely a következtetéseket levonta, ezt most átvette az általános ügyek tanácsa. Mi a kohézió jövőjéről pont egy ilyen jelentést készítettünk. Az általános ügyek tanácsának a következtetései megfelelnek annak, amit ebben a szakbizottságban megtárgyaltunk. Most lehetőség, lehetőségünk van arra, hogy közös, hogy, hogy egy újabb általános ügyek tanácsát hívjunk össze, nincs külön kohéziós tanács. Azt remélem, hogy ott majd ezeket a kulcsfontosságú pontokat napi renden tartja. Ez nagyon fontos számunkra általánosságban szerintem jól határozta meg a prioritásokat. Néhány kérdésem van az, a hozzászólásával kapcsolatban. Az első, ön e, forradalomról beszélt, kétszer is használta ezt a szót, úgyhogy nem lehet ez véletlen. A forradalom for, főleg a, abban, hogy hogyan reagálunk és hogyan lépünk föl, hogyan kezeljük az alapokat, hogyan osztjuk szét a felelősséget, hogyan határozunk meg az elszámoltathatóságot, hogyan eh, állítjuk helyre a megfelelő egyensúlyt. Ebbe az összefüggésbe tesznek-e javaslatokat? Eh, és a kérdésem az, hogy az elnökség mit tesz annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Nekem rengeteg ötletem van. Eh, a következő szakaszban, 2020 után lehet, hogy kevesebb pénzünk lesz a kohéziós alapokra, mi lesz a társfinanszírozással, hogyha nagyobb részt vállal a társfinanszírozásból egy ország, és lehet, hogy de ki lesz a felelős, ki lesz az ellenőrző, a tagállam vagy a bizottság? Lehet, hogy ez forradalmi megoldás, az omnibus felé haladunk, ezeket a javaslatokat is részben át akarja venni, egyszerűsítési javaslatokat befogadni. Én kérdezem, hogy mi adja ezt a forradalmat? Ön mit tekint forradalmi újításnak? Második kérdésem, a szociális pillér. Ön azt írja az anyagban, hogy olyan javaslatokat fognak benyújtani, amelyek a szociális Európát erősítik, és azt mondják, hogy az, eh, Európai Szociális Alap jövőjét tartják szem előtt. És pontosan ez az, amiben mi figyelemmel kísértük a fejleményeket. A szociális alap Európában nagyobb részt kap a kohéziós pénzekből, mint korábban. 23 23,5% volt eddig, most 27%-ra rúg ez. Rúg ez. Az Európai Fejlesztési Alap, infrastruktúra, iskolák, lakhatás, stb. és a szociális alap, ez nem szabadna, hogy külön választásra kerüljön. Egyesek azt gondolják, hogy a szociális alapot teljesen félre lehet tenni az oktatásra, és minden eh, humán eh, mm, hangsúlyú témára. Holott a szinergia, az, az, a hozzáadott érték, ami a regionális politikában megvalósul, ez nagyon fontos az országokban, régiókban, városokban, önkormányzatokban ezt ki kell használni. Amikor ön arról beszélt, hogy esetleg válságkezelők vagyunk-e, hát lehet, hogy néha éppen kezeljük a válságot, de ennél sokkal többre van ahhoz szükség, hogy fenntarthatóan jól működjenek a dolgok. És a kohéziós politika jól működik. A szociális alapot nem szabad marginalizálni, hanem ugyan ebben a struktúrában, kell tartani. Aztán a láthatóságról is beszélt. Szerintem nem olyan rossz a helyzet, hogyha megnézzük ezeket az európai felméréseket a polgárok körében. Az Európák, a polgárok most már jobban látják, hogy mit, mit csinálunk a külső határokon, a gazdasági fellendülés területén, és valószínűleg mondjuk lehet az, az eredményeinket jobban is prezentálni, akár az önországában, akár más országokban, és egy kicsit fényesítsük már ki a, a, ezeket az eredményeket a, az önkormányzatokban, az utakon, az infrastruktúrában, a beruházás. Tegyük világossá, hogy ezek, ezek közös vívványok, és ebben túlságosan szerények vagyunk. Tehát nem koncentrálunk eléggé az eredményeinkre. Mi, a néppárti tagok a parlamentben júniusban szervezünk egy kiállítást, és ezeket a jó példákat, ezeknek a kommunikációját fogjuk itt mm, prezentálni. Utolsó pontom, a, a, a meghívást komolyan vesszük júniusban, nyilván az általános ügyek tanácsában nem tudunk elmenni, de júniusban azt várjuk, hogy a mi szakbizottságunk egy, egy nagy küldöttséget küldhet az önök meghívására a rendezvényre, hiszen a rendeletek bemutatására, illetve az MFF bemutatására eh, kerül sor. Köszönöm szépen, gratulálunk, és nagyon tetszenek a hangsúlyos pontok. Köszönöm Van Nisztelrooy úrnak a Szociáldemokrata frakcióban. Ki szeretne hozzászólni? Westfál asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szociáldemokrata frakció nevében eh, engem ér az a megtiszteltetés, hogy reagálhatok a miniszter úr beszédére. Miniszter úr azt kérte tőlünk, hogy álljunk ön mellé a jövőbeni kohóziós politikáért való harcban. Azt hiszem, hogy minden eh, kétség nélkül azt mondhatom, hogy a parlament többséget tavaly a jövőbeni kohéziós politika mérföldköveit elfogadta egy saját kezdeményezésű jelentésben, és erre szeretnék még egyszer teljesen világosan utalni, hiszen ön az előadásában pont ezekről a dolgokról is beszélt. Számunkra nagyon fontos ez, tudva, hogy a bizottságban folyó vita, hát egy kicsit nehézkes, elérni, tehát azt, hogy a jövőben is minden régió részt vehessen a kohéziós politikában. E, a szolidaritást megkövetelik, a szolidaritást nem csak adni kell tudni, hanem fogadni is kell tudni, és hogyha a gazdag régiók készek több pénzt adni, ami egyébként jelen pillanatban Németországban folyó vita, hogy több pénzt fizessünk be az Európai Unióba. Ez végeredményben azt jelenti, hogy nálunk, nekünk is fontos, hogy a mi régióinkat is megfelelően támogassa az Unió. Mi, mint parlament, mi az Európai Parlamenti Szakbizottság többségében úgy döntöttünk, hogy a jövőben is minden európai régiót támogathatóvá kell tenni, tudva, hogy jövőre a britek kilépnek, amit én nagyon sajnálok, évente 12-13 milliárd fog hiányozni a költségvetésből azokra a feladatokra, amelyeket ön kiemelt. A feladatok meg ráadásul nem, száma csök, nem csökken, sokkal inkább növekszik. Az is lehet, hogy az eszközök csökkennek, a források csökkennek, de azért csak mértékletesen, hiszen a kohéziós politika számos feladattal, kihívással néz szembe. Én a város politikai konferencián voltam, két éve Szófiában is voltam egy ilyen konferencián. Ezen a területen még mindig nagyon sürgős feladatok állnak előttünk, hiszen pont a városokban nagyjából mindegy mekkora városról beszélünk, de ott koncentrálódik sok minden, és ehhez forrás kell rendelkezésre állítani. Ami az egyszerűsítést illeti, Nos, tudjuk, hogy nagyon bonyolultak az eljárások. Egyébként nem minden országban. Egyes országban akár egy kis egér kattintással be lehet nyújtani a pályázatokat, másút azonban sokkal nehezebb hozzájutni a forrásokhoz. Úgy döntöttünk, hogy egy új megközelítést választunk mi, a parlament, azokban a régiókban, ahol működik a dolog, ott nem kell nagy ellenőrzéseket folytatni, vagy korlátozni a fellépésüket. Nekünk az a véleményünk, hogy egyes területeken rugalmasnak kell lenni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy olyan dolgokra is kell koncentrálnunk, olyan dolgokra is kell koncentrálnunk, amelyekre egyáltalán nem számítottunk. Gyakran bekövetkezik az, amire nem számítottunk, természeti katasztrófa, gazdasági hanyatlás. Tehát a pénzek, a források egy részét tartalékba kell helyezni, hogy aztán gyorsan a régióknak segíteni tudjunk. A tematikus koncentrációt is említette. Ez egy olyan dolog, amit nagyon jónak tartunk, hiszen azt gondolom, hogy ez a e, pénzosztó masina, vagy fejős tehén, e, ez, e, erről el kell búcsúznunk, pontosabban meg kell vizsgálnunk, a, célzottabbá kell tenni a támogatást. Mindez azonban csak akkor működik, hogyha egyáltalán van még kohéziós politika és hát minden jó szándék mellett, nos, én múlt héten egyeztettem Ötinger biztossal. Én tudom, hogy a mi oldalunkon állt, áll, de az Európai Bizottságban vannak más hangok is, amelyek kifejezetten kritikusak, és számunkra az Európai Unió kohéziója, a kohéziós politika az a habarcs, ami összetartja a, a, a, a téglákat a házban. Ezt a harcot folytatnunk kell egészen addig, amíg nem látunk biztosak benne, hogy a kohéziós politikára megvan a forrás, és mindenkit meg kell győznünk erről. Egyre többen vannak a mi oldalunkon egyébként. Ön E, tanácsi elnök úr is e, így nyilatkozott, és csak remélni tudjuk, hogy ez a jövőben is így marad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az EKR nevében, Tomásics asszony. Köszönöm szépen elnök asszony, miniszter úr. Az EKR frakció nevében gratulálni szeretnék önnek a bolgár elnökséghez, és sok sikert kívánok az elkövetkezendő időszakra. Nagyra értékelem azt a prioritást, amely Európa jövőjéről, a fiatalokról, a gazdasági növekedésről és a szociális kohézióról szól. Az elkövetkezendő hónapokban szorosan kell együttműködnünk fontos témákban, a kohéziós politika jövőjét tekintve eh, minden korlátozással, amivel szembe kell néznünk különös tekintettel a Brexitre. Kérem, ossza meg velünk a célkitűzéseit és az eszköztárát, ami a fiatalok jövőjét illeti, és hogyan tudja őket a prioritás, őket prioritásként kezelni. Aztán a Nyugat-Balkánnak világos európai perspektívára van szükség, összekapcsolódásra a nyugat-balkáni országoknak egymás közt és az európai tagállamokkal. Ebben az összefüggésben nagyon fontos az Adriai tengeri Jón-tengeri stratégia. Ez kiváló példaértékű stratégia, amely összeköti a régió egyes elemeit és javítja teljesítményüket Kérdezem, hogy támogatni tudják-e ezt az adriai és jóntengeri stratégiát. Emellett nagyon sajnálom, hogy el kell mennem szavazás miatt egy másik szakbizottsági ülésre, de van itt két tanácsadom, akik követi az eseményeket. Van Tabor úr az ALDE nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a világos beszámolóját, egyetértek. Ön azt mondta, hogy mégiscsak furcsa, hogy hogy a több éves pénzügyi keretről szóló vitát megkezdjük, anélkül, hogy a politikai prioritásainkat megbeszélnénk, mi lesz a helyzet 2030-ban. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a vitát, ezt a témát fölvetné. Először a politikai prioritásokat kellene megbeszélni, és utána a költségvetést. Hogyha most elkezd a pénzügyekről a pénzügyekről tárgyalni, mielőtt meghatározzuk azt, hogy a jövőbeni céljaink mik, és akkor, akkor szerintem ez egy elhalasztott esély. Örülök ennek, hogy ön is így látja. Aztán említette a strukturális reformokba való befektetést. Két jogszabályalkotási javaslat van az asztalunkon, a strukturális eh, reform támogatási program erősítése, ez a rendelkezésre álló költségvetés eh, növelése, illetve a tagállamok felkészítése eh, az euróba való belépésre. Kérdezem, hogy ez mennyiben lesz az ön számára politikai prioritás, hogy dolgozzon ezen a javaslaton, és előrelépjen ebbe. És aztán Westphal asszony, már beszélt arról, hogy eh, az urbán eh, agendáról, a városi politikáról is eh, beszélnünk kell, az elmúlt években sok stratégiai, tematikus partnerség indult. Az első partnerség most egy cselekvési tervet dolgozott ki, ezt a programjában hogyan tudja integrálni, van-e specifikus felvetése ezzel kapcsolatban, hogy a stratégiai, tematikus partnerségekről partnerségekkel mi legyen van Nisztelrooy úr nagyon szívesen meghívja magát általában az érdekes rendezvényekre. Örülök annak, hogy a kohéziós politikát figyelembe veszik, ez tényleg megfelel a mottónknak, egységben az erő. Köszönöm szépen. Mr. A GUE csoporttól Omarzsé úr következik. Elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter helyettes úr. Köszönjük szépen a prezentációt. A szófiai programot folytatjuk. Ott konkrétan láthattuk, hogy mire számíthatunk. A biztos folyamatosan arról beszél, hogy hogyan alakul majd a kohéziós politika a jövőben. Most a költségvetés kialakításának egy kulcsfontosságú időpontját éljük, és a bizonytalanság óriási. A kohéziós politika jövőjén gondolkodunk. Ebben a kontextusban örömmel látjuk, hogy Bulgária a kohéziós politika barátja, az elnöki posztra lépett ebben a fontos időben. Számítunk tehát önökre, hogy a kohézió ügyét előre viszik majd az elnökségük alatt, és így érvényre juttatják a hozzáadott értékét, és így a regionális politikával kapcsolatos téveszméknek végre véget vetnek, és végre olyan döntések születnek, amelyek a kohéziós politika számára is előnyösek. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy van itt egy nehézség is. Az Európai Uniótól azt kérik, hogy többet és jobbat tegyünk kevesebb eszközzel. Ezen ellentmondást fel kell oldani. Hogyan lehet ezt elérni? az Európai Unió saját forrásait használhatja fel, és ön is jól ismeri a Monti jelentés elemeit. Ezeket most nem sorolnám fel. Köszönjük a dokumentumot, amit eljutatott hozzánk. Én szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a saját források ügyét hogyan tekintik a bolgár elnökség alatt. Macron elnök úr is elmondta Franciaországban, az Európai Unió nem válhat válságkezelő szakszervezetté. Az Európai Uniónak ugyanakkor nem szabad a közösségi politikáit feláldoznia sem, amelyek szerepelnek az alapszerződésekben, hogy kezelni tudja azokat a válságokat, amelyek felmerülnek. Az önök feladata tulajdonképpen egy kötelezettség, amely az alapszerződésekben is szerepel, és erről nem szabad megfeledkezni. Meghallgattam, amit elmondott az ellenőrzésekkel kapcsolatban is. Egyszerűsítésre van szükség. Ugyanakkor jó magam, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja is vagyok, tehát az is igaz, hogy számos európai országban felmerül a csalás problémája, a korrupció, és szeretném tudni, hogy a bolgár elnökség alatt ez is prioritás lesz-e, vagy sem. A kohéziós politikának a jövőjével kapcsolatban még gyakran beszélnek az új feltételesség kérdéséről is. Az én csoportom ellenzi a feltételességet, a makroökonomiai feltételességet, Éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Unió tagországai összefogjanak, védjük az európai értékeket összefüggésben a jogállammal. Szeretném tudni, hogy önnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Ön is tudja, hogy az Európai Bizottság egy nagyon fontos stratégiát fogadott el mégpedig az ultraperiférikus régiókkal kapcsolatban. Az Európai Parlament is megszavazott egy jelentést a témában. A bolgár elnökség alatt jó lenne, hogyha a tanács is nyilatkozna a bizottság stratégiájáról. Biztos vagyok abban, hogy ez is prioritás lesz majd a bolgár elnökség alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek részéről ki fog beszélni? Scarlett úr. Öné a szó. Köszönöm szépen. Donchev úr, üdvözlöm Önt a régi bizottságban, szakbizottságban. Köszönjük szépen, hogy bemutatta a bolgár elnökség prioritásait nagyon pozitív elemeket hallhattunk, és biztosíthatom önt, hogy támogatni fogjuk majd Bulgáriát abban a küldetésben, hogy a 2020 utáni időszakra egy erős stratégiát alakítsanak ki. Ami az Európai Unió költségvetését illeti, a bolgár elnökség gondolkodik-e azon, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat összekössék az új szabályokkal? Krisznagordzsal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Terveznek-e egy olyan új projekt kialakítását, esetleg egy létező projekt átalakítását, amelynek segítségével a környezetvédelmi elemeket is figyelembe tudják majd venni, és tiszteletben tartják majd a teljes uniós jogszabálytárat. Szeretnénk, hogyha az autópálya építése a lehető legkevésbé lenne káros a környezet szempontjából. Az EFDD csoporttól következik a következő felszólaló, mondja az elnök. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött, és jó munkát kívánok! Nagy érdeklődéssel olvastam az önök munkaprogramját, és az előző elnökségekkel ellentétben úgy látom, hogy a kohéziós kérdésekre az első pillanattól köz, kezdve figyelnek a kohéziós politika jövőjéről szóló júniusi konferencia például erről az érdeklődésről tanúskodik májusban, és júniusban várható a bizottság többéves pénzügyi tervről való közleménye, és itt nagy kíváncsisággal várjuk, hogy a kohéziós politikát hogyan kezelik. Biztos vagyok benne, hogy az önök elnöksége két fontos a monetáris unióra vonatkozó december 6-án benyújtott kezdeményezést komolyan fogja venni, amely az tartalékok éves felszabadítását teheszi lehetővé. Nagyon fontos, hogy ne adják be a derökukat, hanem a kohéziós politikát megvődjék, együttműködve a parlamenttel, különösképpen a mi szakbizottságunkkal. Az elnökség oldalán a stabil, szolidáris, biztonságos Európáról olvasok, Nos, ehhez pedig arra van szükség, hogy a strukturális és a beruházási összegek egy összegét a migráció kezelésére fordítsák. Bulgária ban is vannak olyan területek, amelyek eh, elmaradtak a fejlődéstől, de az én hazámban is vannak, és vannak Görögországban is, és más területen is. Ráadásul ezen országok ki vannak téve a migrációs nyomásnak, éppen ezért különösen rászorulunk, ami a mm, Európai Uniós közös pénzeszközök felhasználására annak érdekében, hogy a közösséget szolgáljuk Nos, a szolidaritás elvének általános felhasználása nem tűnik reális célnak a 28 tagállamban. A burden sharing, a terhek megosztásának elve nem működik, és éppen ezért kérem, hogy figyeljenek erre a problémára. Nagyon fontos, hogy a kohéziós szakpolitika területén ezt az elvet, a szolidaritás elvét követsék, nem, lehet, nem állhat ez csupán szándéknyilatkozatokból, hanem az elvet valóságá kell tenni, Európa minden területén működnie kell ennek az elvnek. Gondoljunk az alapítóatyákra, és gondoljunk az egységben való sokszínűségre, és nem az egységben való undorra. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A listámon még van néhány név. Most azt javaslom, hogy folytassuk a kérdésekkel, és utána adjuk meg majd a miniszter úrnak a lehetőséget, hogy válaszoljon az összes feltett kérdésre. Papadimoris úri a szó, tessék. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Doncsev urat. El kell, hogy mondjam, nagyon nagy élvezettel hallgattam az előadását a kohéziós politikáról szóló részt különösen. Itt a parlamentben mi is hasonló állásponton vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politikát nem szabad meggyengíteni. Mégpedig azért, mert ez a politika bizonyította, hogy hatékony, és hogy szükség van rá. Főleg az elmúlt években az unión belül veszélyesen megnőtt a régiók közötti egyenlőtlenség, és éppen ezért egyre nagyobb szükségünk van a kohéziós politikára. Van egy kérdésem. Bolgár elnökség hogyan látja azt a gondolatot, hogy esetleg új forrásokat lehetne az új MFF-ben elérhetővé tenni. Egy másik kérdés. Pár héttel ezelőtt egy nagyon fontos megállapodás született a görög és a bolgár miniszterelnökök között. Egy befektetési, közös befektetési tervet, tervről állapodtak meg, amelynek segítségével javíthatják és modernizálhatják a régió vasút hálózatát, valamint a kikötőit. A kérdésem a következő. Önök elnöki posztban szándékoznak-e nem csak a magán, hanem a közösségi forrásokat is megerősíteni az ehhez hasonló projektekben? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, én is szeretnék gratulálni a prezentációjához, amelyben bemutatta a bolgár elnökség prioritásait és beszélt a kohéziós politikáról. komoly problémák léteznek, és komoly különbségek léteznek a gazdag és a szegény régiók között. Ez pedig az Európai Unió jövőbeli fejlődése szempontjából komoly kérdés. Fontos, hogy egy erős és stabil unió létezzen a jövőben. Ez pedig fel kell használnunk a létező mechanizmusokat. A kohéziós politika jövőjéről folytatott vitában mit gondol? Mi a legfontosabb? Meg kell értenünk, hogy ez az Európai Unió egyik legjelentősebb befektetési eszköze, és itt most a befektetési prioritások, valamint ezen politikák alkalmazásainak eszközeit próbáljuk átfogalmazni. A bizottság dokumentuma az újraiparosításról szóló stratégiáról hangsúlyozza, hogy milyen célokat fogunk követni, és milyen eszközöket lehet majd ehhez az Európai Unióban felhasználni az új ipari korban. Nem akarok ennek most a részleteibe menni, de Szeretnék visszautalni arra, amit Westphal kolléga ö, is említett. A parlament elfogadott egy véleményt a különböző ö, csoportok részvételével a témában, és úgy gondolom, hogy ö, ezt a véleményt fel lehetne használni a jövőbeni munkában. Az MFF kapcsán szintén magától értetődik, hogy az, amit ön mondott, az igaz, azt kérik tőlünk, hogy többet érjünk el kevesebb eszközzel. És már néhány kolléga rámutatott hogy a források felé kellene terelni az eszmecserét, megfelelő forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy jó jövőt biztosíthassunk az Európai Unió számára. Itt fontos még megemlíteni azt a forradalmat, amit ön, amiről ön is beszélt. Változásra van szükség, és meg kell értenünk azt, hogy az Európai Unió finanszírozásában a különböző országok hogyan fognak majd részt venni, illetve az igazságos megtérülés hogyan valósulhat majd meg. Öttinger biztos úr nagyon jó érveket fogalmazott meg, amelyekkel megpróbálta a legnagyobb akadályokat lebontani. A saját forrásainkat is fel kell majd használnunk. A kérdés, hogy ezeket honnan vegyük. a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó és más hasonló új adók komoly aggályokat vetnek fel az Európai Parlamentben. Az adó elkerülés a multinacionális vállalatok esetében szintén komoly problémát okoz, hogyha ezekkel a problémákkal sikerül leszámolni, akkor az tényleg egy valódi forradalmat jelenthetne és úgy gondolom, hogy bizonyos források, amelyektől elesünk a Brexit miatt, ezekkel az új forrásokkal pótolhatóak lesznek majd. Liszteroy úr is említette, hogy a kohéziós politikából nem szabadna kivenni újabb forrásokat. Nem szabadna egy jól működő rendszert elrontani. Meg kellene néznünk, hogy a létező alapok esetében mi az, ami működik, és mi nem. Csak kérdés az, hogy a pénzügyi eszközöket, amelyeket a különböző programoknál használunk fel jelenleg, nem lehetne egy csoportba összefogni. Itt a ö, konnektivitás elősegítő ö, eszközök, illetve egyéb pénzügyi eszközök, amelyek a stratégiai beruházásokat segítik, összevonhatóak lennének el. Még mielőtt bármilyen lépést tennénk, mindenképpen fel kellene mérni az esetleges hatásokat. Nisztelrói úr is rávilágított, hogy itt összemoshatjuk a különböző szakpolitikák közötti határokat, és ha mindent egy kalap alá veszünk, az végső soron veszélyes lehet. A jelenlegi többéves pénzügyi keret negyedik évében járunk, és jelenleg 20% az az arány, amelyet nem sikerült az előző évben felhasználni. Ez 40%-ra fog jövőben növekedni. Itt ezre vezet minket az ex-ante becslésekről folytatott vitára, amelyben a tanács, amelyről a tanácsban volt szó. Ezek nagyon fontos és égető kérdések. Nem szabad, hogy ez a tendencia átgyűrözön a következő periódusra is. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnézést, hogyha kicsit talán túl hosszú voltam, de biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy én is nagyon sok sikert kívánok a jövőbeli munkához. Mm, Já bych chtěl rovněž popřát bulharskému předsednictví samozřejmě. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék először is a bolgár tanács elnökségnek, és minden jót kívánok a következő hat hónaphoz. Tetszenek nekem ezek a prioritások. Én magam a cseh köztársaságból jövök, és az én prioritásaim is hasonlatosak. Feltették már a kérdésemet, de Justamant felteszem még egyszer két-három témát nagyon fontosnak tartok. Egyrészt az Európai Unió bővítésének kérdését. Kérdezem öntől, a bolgár tanácselnökség hogyan támogatja majd a nyugati Balkán térségének közeledését, esetleges csatlakozását? Hogyan fogja konkrétan a tagállamokat arra sarkalni, hogy a véleményüket megváltoztassák, és Oroszország öm, is jelen van a régióban, tehát támogatni kell a régiót. A második kérdésem, a parlament a felszólalásában említettem, hogy kevesebb eszközzel többet kell tennünk. Egyetértek ezzel a helyzet felméréssel, Ám, hogyha az Európai Unió nem rendelkezik új forrásokkal, akkor honnan? Akkor honnan szerezzük ezeket a forrásokat? Ropé úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszterelnök helyettes úr, nagy öröm volt önt hallgatni, a prioritásairól hallani, és külön örülök annak, hogy hasonlóak a prioritásaink. És ezért nagyon fontos, hogy megegyezzünk abban, hogy a prioritásokat hogyan tudjuk megvalósítani. A Brexit rengeteg témára kisugárzik, többek között a költségvetést is nehezebb helyzetbe hozzá. Kérdezem tehát, hogy hogy látja? Meg kell, barátkozni, meg kell barátkoznunk azzal a tényel, hogy a jövőben kevesebb költségvetési forrás áll rendelkezésünkre, és kevesebbet adhatunk ki, vagy pedig a tagállamok gondolkozzanak-e el azon, hogy a tagdíjukat megemeljék, hiszen ez mindenkinek javára válik. A harmadik prioritást illetően azt mondtam, hogy a saját források növelésén is gondolkozik. Milyen opciókat lát itt? A kohézis politika kontextusában csökken majd a különbség a tagállamok között. a tagállamok között, a tagállamokon belül is ugyanakkor, nem csak a tagállamok között, a tagállamokon belül is nagy különbség mutatkozik városok és vidék között például. Kérdezem tehát, hogy milyen mechanizmust dolgoznak ki a jövőben, amely arra kényszeríti a tagállamokat, hogy a gazdag és a kevésbé gazdag régiók közötti különbséget csökkentsék. Persze, egyszer a tagállamok közötti életszínvonal kiegyenlítődik majd, de hogyha a tagállamokon belül mondjuk vidék és város között fennmarad a különbség, akkor e, ez elégedetlenséget szít, és a migrációhoz vezet. Felmerül a kérdés, hogy az emberek az európai eszközök elosztásában hallathatták a -e véleményüket. Mi úgy gondoljuk, Mi úgy gondoljuk, hogy az embereket, az emberek képviselőit be kell vonni a döntésekben, azért, hogy azonosulhassanak a döntésekkel. A régióknak lehetőséget kell adni kapni arra, hogy az őket érítő döntésekbe bevonják őket. Ezek több munkahelyhez, több növekedéshez vezethetnek ezek a döntések, ezért a régióknak hangot kell adni. Ráadásul azt is látni kell, hogy gyakran a kevésbé gazdag régiókban ö, dolgoz ki egy cég, ér el egy cég nyereséget, aztán azonban ezt a profitot adóparadicsomokba vagy alacsony adó jó országokba pumpálja át, vagy csoportosítja át, és ezek a régiók hiába dolgozik ott a cége, szegények maradnak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, és végezetül meg annyit szeretnék mondani, hogy abból a, minden azon fog alapulni, azon az alapon, amit most építünk fel. Novakov úr. Én bulgáról akartam felszólalni, de a miniszterelnök helyettest hallgatva, olyan benyomásom volt, mintha egy hollywoodi forgatókönyvet olvasnék. Mégpedig nem szabad az utolsó embert sem otthagyni a frontmezőn mint egy háborús film forgatókönyvét olvasnám. Nos, valóban erről van szó, mindig mindenkire figyelnünk kell, nem szabad senkiről sem megfelelkezni. Nos, egy kollégám nem olyan régen azt mondta nekem, hogy a bolgár elnökség nagyon nehéz történelmi időben vette át az elnökség stafétabotját. Vannak ugyanis olyan problémák, melyek megoldhatatlannak tűnnek. Ez pedig hatalmas felelősséget ró a bolgár elnökségre. Osszák meg, osszuk meg ezt a terhet, a több éves pénzügyi terv segítségével kell előrelépni, és az erre vonatkozó rendeletet ki kell dolgozni. Az Európai Unió olyan erős csupán, amennyire a láncszem, a láncolat leggyengébb láncszeme erős. A kohéziós politika pedig éppen ennek a különbségnek a kiküszöbölését szolgálja. Szerintem kétfajta ország létezik, vannak, amelyek nyíltan támogatják a kohéziós politika ügyét, és mások, akik viszont nem ismerik benyíltan, hogy támogatják a kohéziós politikát. Ugyanis a kohéziós politika nem csak a kedvezményezett országok javára válik. Amikor az európai eh, beruházási alapot útjára indítottuk, akkor nem csak bolgár vagy román projektek finanszírozására gondoltunk. Vannak ugyanolyan, ugyanakkor olyan szélsőséges vélekedések, amelyek szerint a kohézis politikát csökkenteni kell, és a nemzeti társfinanszírozási rátát növelni kellene. Én pedig egyáltalán nem értek egyet ezekkel a radikális nézetekkel. Vannak olyan harmadik államok, akik szívesen ruháznának be kulcsinfrastruktúra projektekbe, de hát ezek a külföldi harmadik állambeli vállalkozások a harmadik állam érdekeit képviseli, felé, képviselik, és az ő feltételeiket kényszerítik ránk. Ezen felül pedig itt van a Brexit jelensége, az Egyesült Királyság kilépőben van az Európai Unióból, és hogyha megnézzük, hogy mennyit fizet be az, Európa, az Egyesült Királyság a közös kasszába, illetve megnézzük, hogy az Európai Beruházási Bankban mekkora a résztulajdon, akkor látjuk, hogy akár 100 milliárd eurós pénzkieséssel is számolhatunk a Brexit után. Ясно е, че дългосрочното решение ще бъдат собствените приходи. Този въпрос вече беше зададен. Ezért nagyon fontos döntés hogy tisztázzuk, hogy hogyan hidaljuk át ezt a hiányt. Kíváncsi vagyok az ön válaszára. Termin, той звучи като Waffen Bruder. В този ред на мисли в тая комисия имате само съмишленици. Létezik a német Waffenbruder szó. Én úgy gondolom, hogy itt mi tényleg egy fronton harcolunk, brothers in arms, testvérek a fegyverekben, Waffenbrüder, egy szóval higgye el, hogy harcos társai vagyunk mi is önnek ebben, és támogatjuk majd. Köszönjük szépen, Novakov úr! Ne felejtsük el, Novakov úr volt az utolsó felszólaló, Engedjék meg, hogy most én is a szakbizottság elnökeként néhány szót mondjak. A regi szakbizottság az elmúlt években nagyon nagy erőfeszítéseket tett, és sok tapasztalatot is szerzett, ami nagyon hasznos lehet éppen most, éppen ebben a történelmi pillanatban, amikor a kohéziós alap, kohéziós politika jövőjén gondolkozunk el. Számos saját kezdeményezésű jelentést készítettünk a KKV-k szerepéről és más témákról, a körforgásos gazdaságról, a területi fejlesztésről és a városi vagy urbán politikákról, urban policykről. Ezek a jelentések egy sor módon érintik a kohéziós politika jövőjét. Ráadásul egy csomó olyan jogalkotói dossziéban is dolgoztunk, amelyek megelőlegzik a jövendőbeli kohéziós politikát, például a költségvetési flexibilitásról szóló dokumentumra gondolok. például a természeti katasztrófák által sújtott tagállamoknak nyújtott segítségről szóló dokumentumra gondolok, Ciprus eh, Görögországnak nyújtottunk itt segítséget, vagy pedig az Omnibus csomagram, a saláta csomagram, amely a kohéziós politika alkalmazhatóságát és egyszerűsítését teszi lehetővé úgy, hogy a kohéziós politika kedvezményezettjei rugalmasan tudják felhasználni az alapokat, és a migrációs nyomásra adott válasz finanszírozására is használhassák ezeket az eszközöket. De még egyszer mondom, például a körforgásos gazdaságról szóló jelentéstervezet nagyon fontos, a hetedik eh, kutatási keretirányelv, eh, hogy csak egy címszót mondjak, is fontos szerepet játszik. A régi szakbizottság, a mi szakbizottságunk, tehát ezeket a kérdéseket, dossziékat eh, megvitatja, kollégáinkkal, valamint a régiók bizottságában dolgozó kollégákkal és sok európai szervezet képviselőivel is találkozunk. Azért soroltam fel ezt a sok dokumentumot és dossziét, amelyen dolgoztunk vagy dolgozunk, mert biztos vagyok benne, hogy a Regi Szakbizottság tagjait, tagjait a bolgár soros elnökség fő kezdeményezéseibe be kell vonni a kohéziós politika területén. Mi értékes hozzájárulást tudunk biztosítani a sikeres politikához. Köszönöm a kollégáknak, akik kiálltak a bolgár elnökség prioritásai mellett a kohéziós politika területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó kérdéseket intéztek hozzám. És hogyha azt mondom, hogy jó kérdések, akkor ezzel arra gondolok, hogy ezek a kérdések lehetővé teszik, hogy őszinte eszmecserét folytassunk egymással. Nem érdemes újra rágni, újra csámcsogni a már megtárgyalt dossziékat. Valóban új vizet, tiszta vizet kell önteni a pohárba, és újra kell indítani vitát. Igyekszem az összes kérdre a legnagyobb részletességgel válaszolni, bár félek, hogy éjfélig kellene itt ülnünk, hogyha minden részletre kiterjedő választ adnék. Tehát válaszaim a lehető legrészletesebbek lesznek. A parlament szerepe. A bizottság szerepére kérdeztek rá, illetve arra, hogy hogyan látjuk az intézmény közötti együttműködést. Nos, kedves kollégák, hát azért mondom, hogy kollégák, mert három és fél hónapig én magam is a tisztát ház tagja voltam, és a regi szakbizottság tagja is voltam, ezért joggal mondhatom, hogy kollégák mondhatnám szintű képviselőtársaim is, de ez már nem írná le a valóságot. Egy szóval, a parlament, az Európai Parlament nem csak egy népképviseleti intézmény, hanem egyben a gondolatok laboratóriumaként is kell, hogy működjön, ahol új ötletekkel, provokatív elképzelésekkel gazdagodhat Európa, ezekre pedig nagy szükségünk van. Egy szóval bármilyen formátumban is működjünk együtt, örömmel tekintek az önökkel való együttműködés elében. Biztos vagyok benne, hogy a nálunk zajló vitákhoz fontos hozzájárulást biztosítanak majd akár előbbre vívő, akár provokatív hozzájárulás lesz ez. Ami a költségvetésre vonatkozó kérdést illeti, az volt a benyomásom, hogy a kohéziós politikát meg akarjuk védeni, de úgy hiszem, hogy ez egy téves megfogalmazás. Sokkal inkább az eszmecserét kell új sínre terelni, új pályára terelni. Ne védjük a kohéziós politikát, mintha védelemre szorulna, hiszen ráadásul senki sem rontott a kohéziós politikának, senki sem akarja ezt tönkretenni. tenni a kérdés csupán inkább az, hogy hogyan lehet jobbá tenni azt. Как завершить дебат и за многогодишна финансова рамка, и за кохезионна политика индикатор. Това е индикатор колко вярваме. A több éves pénzügyi tervről szóló vita persze sok konkrét kérdést felvet. De bízzunk magunkban, bízzunk Európában. Sokan úgy gondolják, hogy csak a kiadások, a bevételek, az elszámolási módszerekkel kell foglalkozni, és voltak éppen a kohéziós politika jótékonykodás. Nem, egyik szempont sem igaz, hiszen ez a folyamat, a kohéziós politika folyamata figyelembe veszi a piaci valóságot, és hozzáadott értékkel jár az európai beruházások, az Európai Unióba irányuló beruházások megtérülnek, piaci alapon működnek majd. Nagyon sokokkal együttértek abban, hogy nem kell magunk között csak szakértői szinten megvitatnunk ezeket a kérdéseket, nem nyissuk meg a vitát, fontos, hogy mindenki halljon bennünket és követhesse a vitát, hozzá is szólhasson. Mi minden formátumot szívesen használunk a kérdések megvitáltására, magas szintű munkacsoportokat, konferenciákat hívunk össze, annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy a legmagasabb szintű részvétel is működik, fontos, hogy a problémák ütőerén tartsuk a kezünket, megértsük, mire van szükség, és a lehető legjobb előzetes elemzést készítsük el arról, hogy mire van szükség a kohéziós politika területén. Valaki például önök közül arra kérdezett rá, hogy a 2020 utáni időszakot hogyan látjuk. Nos, ha részletekben szólnék, akkor az órákat venné igénybe. A programen periód. Ние сме част от един не много добър de az előző időszak um, tapasztalatait levonhatjuk. Nem olyan jó volt ez az előző 7 éves ciklus. 2007-2013 között a pénzügyi és gazdasági válság öm, hatását éltük. A következő időszakot a költségvetési takarékosság és a költségvetési források szoros, re, szűkös rendelkezésre állásának időszakában terveztük meg, de reméljük a következő hét évben fellendül a gazdaság, a krízisből igenis minnyájunknak tapasztalatokat kell levonnunk, meg kell tanulnunk, hogy mitben hibáztunk, ebből okulnunk kell. De nem csak a krízisekből tanulhatunk, hanem álhatatosan az álmainkat vagy a céljainkat kell követnünk. A szociális pillérre kérdezett valaki. Ez egy nagyon aktuális kérdés, hiszen ami, ami az emberi erőforrás, foglalkoztatást, munkanélküliséget, demográfiai kérdéseket illeti, ez mindannyiunkat foglalkoztat. A szociális alapok a szociális eh, területen hozott intézkedések kulcsfontosságúak. Igen, eh, erről kaptunk tájékoztatást, figyeljük eh, ezeket a jelzéseket. És igen, van arra ki, kísérlet, hogy elválasszanak egymástól alapokat. Ami az ISF alapot illeti, nem csak ez az egyetlen alap, aminek szociális hatása van, más szociális beruházás, más beruházásoknak is vannak ilyen jelentős szociális hatásaik. Másodszor, integrált politikára van szükség de nem kell a problémákat, vagy nem szabad a problémákat alapokra lebontani. Nem úgy van, hogy az egyik problémát az egyik alapból meg lehet oldani, a másikat meg a másik alapból. Ez az összes érdeket figyelembe véve kell megközelíteni a problémákat egyidejűleg. Én tudom, hogy micsoda nagy kihívás az eszközöket, úgy alakítani, hogy egy konkrét probléma megoldására lehessen ezeket használni. És biztosítani a finanszírozást az egyik alapból, felmaradó részt a másik alapból. De a problémákat nem érdeklik az alapok, és ez fordítva is igaz. A bolgár elnökség alatt nincsen külön jogunk, de külön felelősségünk van. A szociális területen hozott döntések a kohéziós politika részét kell, hogy képezzék. Természetesen a kohéziós politika alapelveit figyelembe véve. Igen, én hiszek a abban, hogy a politikának fenn kell maradnia. Nagyon sok területen jobb eredményeket kell elérnünk, javítanunk kell az eddigi eredményeiket. Ez egy szolidaritási alapú politika, de nem jótékonyság. Egyetlen tagállam sem választhatja azt az érvet, hogy most például új tagállam vagyunk, szegények vagyunk, a közös értékekkel, hogy vezessenek bennünket, és ez alap, de ez alapján nem lehet csak ez alapján segítséget elvárni. Az beruházásoknak mindannyiunk érdekében kell történnie, és mindannyiunkat kell, hogy gazdagítsanak. Azt gondoljuk, hogy a kohéziós politikák rendelkezésre kell, hogy álljanak minden régió számára. Ne felejtsük el, hogy ez nem a szegény régiók, vagy a gazdag régiók, politikája, vagy azoké, akiknek gyorsabb fejlődése van szükségük, ennél messzebb kell látnunk. Az innováció, a tudásra való koncentrálás, az oktatás, ez mind ezek a kihívások a leggazdagabb európai országokat is foglalkoztatják. Aztán az urbánus agenda, ez valóban, nézzük, egy olyan város, mint Frankfurt vagy London a Brexit előtt, tehát még a Brexitre nem került sor. Ezek a világ leggazdagabb városai közé tartoznak, de garantálhatjuk el, hogy ott nincsenek margi, margóra szorult emberek, akiknek külön segítségre van szükségük. Hogyan tudjuk meggyőzni az embereket arról, hogyha, hogy a kohéziós politika jó, hogyha nem valósul meg mindenhol. Ez pán-európai politika kell, hogy legyen, mint egy demonstráció, mint egy példamutatás, mint egy pedagógiai gyakorlat. Aztán a rugalmasság, az is egy nagyon fontos kérdés. Előfordul, hogy eh, ugye az intézkedéseket az egyik ciklusban tervezzük, a következőben hajtjuk végre. Rugalmasnak kell lennünk, de a rugalmasságnak is megvannak a határai. Ahhoz, hogy elég rugalmasak legyünk, és meg tudjuk határozni, hogy erre a válságra költünk pénzt, másikra nem, vagy más kihívásra. Nos, mindennek során előfordulhat, hogy a kohéziós politika kezdeti célkitűzését elveszítjük szem elől. Nem kell megmagyaráznom, önöknek, de önök is tudják, hogy a kohéziós politika kezdetektől fogva az egyensúlytalanság megszüntetését célozta. Természetesen reagálni kell az új válságra, de nem szabad, hogy a válság határozzon meg mindent. És ne felejtsük el azt se, hogy egyes problémák megoldása évtizedekig is eltarthat. Ami a forradalmat illeti, Nos, ez egy dolog, de mi lesz az egyszerűsítéssel? Konkrét javaslatokra van szükség. Mindent a ö, tapasztalatból lehet levonni. Teljes digitalizáció például. Ez nem jelenti azt, hogy eltűnik összességében a ö, papírmunka. felgyorsulnak a dolgok, az ügyintézés, minden fellépés nyomon követhető lesz, teljes adat hozzáférés, standardizált költségek, kiadások, amelyek nyomon kell tehát követni harmadszor, ami a nemzeti tapasztalatainkat illeti, és ebből kiindulva nem látom annak okát, hogy miért ne e, lehetne európai szinten nagyra törőbbnek lenni a közbeszerzésben például lehetne standardizált e, pályázati anyag. Ez csökkenteni a hiba a hiba szintet, javítani a hatékonyságot. A fiatalok jövője következő téma. Nyilván azt várják, hogy valami közhelyet mondok, vagy legalábbis felsorolom a mindenki által ismert problémákat. Az ifjúsági munkanélküliség az egy súlyos probléma, legalábbis néhány tagállamban. Ha a ifjúsági munkanélküliségről beszélünk, akkor sokkal pontosabb elemzésre van szükség ennek okairól, hogy ezt vajon a piac okozta-e, vagy szociális okok, magatartási kihívások. A fiatalok problémáit akkor tudjuk a leginkább azonosítani, hogyha bevonjuk őket ebbe a folyamatba. eléggé gyanús, hogyha egy csoport úgy beszél egy másik csoportról, hogy nem vonja be azt a másik csoportot a megoldás keresésébe. Folytatni kell a, a erőfeszítéseket. A makro, mikro, regionális stratégiákban kell keresni a megoldást. A Nyugat-Balkánra vonatkozó megjegyzések Ők részt vesznek például a Duna stratégiában, illetve más régiókban, e, amelyek makrogazdasági stratégiák e, által vannak lefedve. E, megváltozott a mentalitás, kapacitás, további kapacitás jött létre, a strukturális reformok általánosságban Ez a 1303-as rendeletben megreformálásra került sor. A célunk az, hogy konszenzusra jussunk, és elkerüljük ilyen formában egyeseknek az lehetne a célja, hogy elkerüljék a konkrét válaszadást. Én nem ezt fogom tenni, és felteszem a kérdést, hogy E, Európa szerte ugyanolyan e, szintű, e, vagy ugyanolyan sebességű reformokra van szükség. Igen, ez így van. De persze különbözőek a régiók, különbözőek az adottságaik, különböző a fejlettségi szintjük. Meg kell nézni, hogy mik a gyengeségek, mik a gyenge pontok, hogy lehet ezeken változtatni. a köztámogatása is egy nagyon fontos kihívás. Amikor reformokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy ezeknek a, ezeket a lehető legjobban tervezzük meg, a lehető legjobb példákat válasszuk alapul. A legnagyobb kihívás azonban számomra a politikai bátorság. A jó gyakorlat az nem titok, ezt mindenkinek tudnia kell, meg kell osztani egymással, még akkor is, hogyha nemzeti adottságokról van szó, amikor az oktatásról, a munkaerőpiacról, a gazdasági irányításról, az egészségügyről, az önkormányzatokról beszélünk, a helyi politikusok tudják, hogy mire van szükség a támogatásra, a köztámogatására és a bátorságra van leginkább szükség. Ami a csalást és a korrupciót illeti, Remélem, hogy senki nem értelmezte úgy a radikális szimplifikációra vonatkozó felhívásomat, mint a csalás belegágyát. Abszolút nem erről van szó. Real-time, valós időben megvalósuló intelligens ellenőrzésről van szó. Próbálok pontosan fogalmazni. de betartani a hozzászólási időt is. Ami az új stratégiát illeti, nézzük. Fontos, hogy az ipar nagyobb hozzáadott e, értéket termeljen, a know-how, az innováció e, elengedhetetlen jelentőségű. Amikor a globális e, játékosokról beszélünk, ne feledkezzünk meg a korlátozásokról sem az európai iparban. Például a energiaforrások, a munkaerő ára, aztán az iparosodás széles dimenziójú terve és fontos téma. a munkaerő magas költségeit nem kell e, megváltoztathatatlan ténynek tekinteni, itt van még mozgástér. Ami a költségvetést, a bevételi forrást illeti, ez súlyos téma e a Brexit után. Van néhány opciónk, nem sok, vagy csökkentjük a költségvetést, mert kivonjuk belőle az EU hozzájárulását, vagy a fennmaradó országok nagyobb befizetést eszközölnek, vagy a kettőt kombináljuk. Ismerik az ellentmondások geometriáját, és mindez a saját forrásokra vezet vissza. Amikor a költségvetésről beszélünk, ezzel azt mutatjuk meg, hogy mennyiben bízunk Európában általában. Az a helyzet, hogy eddig a, a Brexit pénzügyi hatásaira igyekszünk koncentrálni. Az én véleményem szerint sokkal fontosabb lenne az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokról a um, belső piachoz való hozzáférés formájában beszélni. Ez sokkal fontosabb, mint eh, az Egyesült Királyság hozzájárulása. E, ez eh, sokkal jelentősebb szerepet eh, játszik. Szerettem volna sokkal részletesebben szólni egyes témákról, de hát be kell tartanom a hozzászólási keretet. Nyilván a jövőben még találkozunk, és akkor tudok, vissza tudok térni a kérdésekre. Igen, Szofiában találkozunk. A bolgár elnökség által szervezett találkozón, és a regi bizottságnak szóló meghívást így megerősítem. Köszönöm szépen a részvételét, köszönöm szépen a vitát, és folytatjuk. Sikeres elnökséget kívánom. Köszönöm szépen. We continue now with the next... Akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Ez pedig nem más. Ez egy jelentés, amelyet a zöldek készítettek saját kezdeményezésre, kohéziós politika és a körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdaság egy olyan politikai koncepció, eh, amely a hagyományos lineáris gazdasággal eh, szemben áll, tehát eh, a take, make and dispose modellről eh, eltér. Egy körforgásos modellt vezet be, amely jobban figyelembe veszi a környezetet és a természetes erőforrásokat. A kohéziós politika célkitűzése, hogy megvalósítsa a körforgásos gazdaságot, és ma lehetőségünk van arra, hogy a jelentéstevővel eh, Davos Skörletszel eh, tudjunk eszmecserét folytatni a témában, és meg is fogom adni a szót eh, Skörletsz úrnak, de kérem a kollégákat, akik elhagyják a termet, hogy csendben tegyék ezt. Jó, most már jobb a helyzet. Skrlec úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, engedjék meg, hogy horvátul folytassam. Nem egy hosszú beszéd, amit előkészítettem, amivel bevezetném ezt az eszmecserét. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megosszam önökkel a megfontolásaimat, gondolataimat ezen jelentés előkészítéseként. A körforgásos gazdaság az egyik legfontosabb közpolitika, amelyet az Európai Bizottság bemutatott. Az Európai Strukturális Alap egy olyan téma, ami nagyon ambiciózus célokat tűzött ki, úgyhogy szerintem a jelentés a lehető legjobbkor készült, hogy ez a szakbizottság a lehető legjobbkor beszéljen a kohéziós politika eredményeiről, elemezze ezeket, és aztán az új új modelleket, a körforgásos gazdaság új modelljeit támogathassa. Emellett az is fontos, hogy a jövőbeni programozási időszakokat előkészíti ez. A kohéziós politika és a körforgásos gazdaság ugyanazon a logikán nyugszik, akkor lehet ezt a legjobban megvalósítani, hogyha a régiókban és a, a helyi szinten valósítják meg a körforgásos gazdaság, a gazdaság teljesen kihasznált lineáris modelljeire adott válasz. Az Európai Unió lassan megérti, hogy egyre kevesebb a foszilis üzemanyag, és ezek korlátozottan állnak rendelkezésre, és az alkalmazásuk negatív hatással jár. Ezért meg kell nézni, hogy a hagyományaikban és az innovációban hogyan tudunk változást elérni. A kutatási eredményeket alapul véve az a helyzet, hogy az Európai Unió új modelljei, modelljei 7,2 trillióba kerülne, kerülnének, tehát 2014-től 20-ig tartó kohéziós költségvetés hétszereséről van szó. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politika átmenjen a körforgásos gazdaság oldalára, fel kell ismernünk az erre szolgáló projekteket, ezeket prioritizálnunk kell, azokat tehát, amelyek a források megóvására koncentrálnak, a fenntarthatóan használható anyagokat vetik be, hatékonyság, a negatív hatások csökkentése, csillapítása központi helyet kell, hogy elfoglaljon. Európai szinten különböző projektek valósulnak meg, a digitális technológia, vagy a e, megosztáson alapuló gazdaság, a, meg, a meg újuló anyagokat használó termékek terén. E, ezek teljesen megváltoztatják városainkat, községeinket, közösségeinket, és megmutatják, hogy mi az, ami még e, megvalósítható. A kohéziós politika nem csak infrastruktúra vagy építési politika, hanem gyakorlatilag ez szociális politika, olyan politika, ami az embereket közelebb viszi egymáshoz, tehát szolidaritási politika. A jelentésemben konkrétan megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy ezeket a tematikus célokat hogyan tudjuk figyelembe venni. A e, jelentésnek a KKV-kre kell koncentrálniuk, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi piacot, a helyi problémákat, és a közösséggel való együttműködésben valódi változást tudnak elérni, és e, az innovációs potenciált hordozzák magukban. A pozitív gyakorlatot e, tudják folytatni a helyi értékekre szeretnénk koncentrálni, a helyi munkát szeretnénk támogatni, és mindenek előtt olyan termékeket akarunk támogatni, amelyeket újra fel lehet használni. A biogazdálkodás az egyik legjobb példa erre, hogyan lehet növelni az újrafelhasználás értékét, hogyan lehet tehermentesíteni a gazdaságot. A helyi önkormányzatok tudják ezeket a trendeket erősíteni, zöld közbeszerzést folytatni. Az európai fogyasztók 14%-a beszerzések 14% a helyi közbeszerzés. Itt meg kell nézni, hogy hogyan lehet jobban támogatni a helyi közösségeket, a tengerekbe kerülő szemét, hulladék, az élelmiszer pazarlás, ezt is makró szinten makrorégió szinten lehet a legjobban a határon átnyúló együttműködéssel is megoldani ezt a problémát. Emellett koncentrálunk a jelentésemben a hulladék gazdálkodásra. Ez továbbra is egy nagyon fontos kihívás a régióink és a helyi önkormányzatok számára többszintű kormányzás és több információnak köszönhetően az Európai Bizottság a eh, helyi önkormányzatot és a nemzeti hatóságokat is jobban tudja tájékoztatni a projektekről, és arról is, hogy a hulladékot hogyan lehet jobban kezelni. A eh, beruházásoknak csak a 6%-a koncentrál a hulladékgazdálkodásra, és ez strukturális alapokban. jön. Hogyha megnézzük a számokat és a különböző tagállamokat, akkor látjuk, hogy nagyobb ambícióra van szükség, és aztán eh, az alternatív lehetőségeket is szem előtt kell tartani, és nem a szokásos szemétlerakókat kihasználni, csak ahol egyszerűen csak elégetik a hulladékot. A szétválasztás, az újrafelhasználás támogatása elengedhetetlen. Ez a megközelítés oda vezet, hogy erősítjük a gazdaságunkat, és új munkahelyeket teremtünk. Ebben az összefüggésben az NV és az ITRE bizottság érdeklődés jelentését is üdvözlöm. Ők véleményt fognak készíteni a jelentéshez, egyébként pedig várom az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now I'll... Köszönöm szépen. Most pedig először Bogovics úrnak adom meg a szót az árnyék előadók közül. Köszönöm szépen a szót. Remélem, hogy hatékonyan tudunk majd együtt működni. Egy nagyon fontos témáról van szó. Mindannyian tudjuk, hogy a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás napról napra nő. Földünkön egyre több természeti erőforrást fogyasztunk, vizet, stb. És ezeket a forrásokat hatékonyabban kellene felhasználnunk, és ehhez hozzájárulhat a körkörös gazdaságra való áttérés. Nem lennénk itt, hogyha a kulturális ágazat ne lett volna képes arra, hogy évszázadokon keresztül a körkörös vagy körforgásos gazdaság alapelveit megvalósítsa. Itt a mezőgazdaság, illetve a, az erdőgazdálkodás nagyon sok pozitív példával áll előttünk. A foszilis tüzelőanyagok helyett sok más energiaforrást használhatunk fel nagyon jó mezőgazdasági gyakorlatokat lehet bevezetni, A biogazdálkodás is nagyszerű lehetőségeket rejt magában. Tudjuk, hogy a horizont alap is sokat segíthet nekünk, és a biohulladékokban is óriási potenciálok rejlenek. A magán ágazat 3 trillió eurót szán a, ennek a területnek a fejlesztésére, és több százezer eurós támogatás származik közforrásokból is. Fejlesztenünk kell a vidéket, tudjuk, hogy ez nagyon fontos az ott élők számára. A Horizont program tudjuk, hogy elkülönített bizonyos összegeket ennek érdekében, a kapon belül is jelentős források állnak rendelkezésre, a KKV-k támogatására is nagyon nagy szükség van. Visszatérve még a mezőgazdaságra, amely az egyik legfontosabb téma. Hogyan lehet a működését megváltoztatni? hogyan lehet csökkenteni az élelmiszer hulladék mennyiségét. Új élelmezési koncepciókat lehet bevezetni, amelynek segítségével csökkenthetjük a természeti erőforrásokra nehezedő nyomást. Nagyon fontos, hogy a hulladék kezelést modernizáljuk, a kohéziós alapok ebben segítséget nyújthatnak, erre már volt példa a múltban. Tehát a kohéziós alapok sokat tehetnek, főként a hulladékkezelés infrastruktúrájának modernizálásához járulhatnak hozzá. A régiók, a KKV-k és egyéb partnerek segítségével eh, sokat tehetünk a helyzet javítása érdekében. Itt van még az energia kérdése is. A hulladékkezeléssel, illetve egyéb ágazatokkal összefüggésben. A biogazdálkodásban milyen energiákat használunk fel, a bioetanol, illetve a biomassa felhasználásának a kérdését, illetve a melléktermékek kérdését is érdemes megemlíteni. Gondolkodásmód változásra van szükség, Fontos, hogy a fiatalok máshogy gondolkodjanak, képzésre van szükség, már az iskolákban meg kell kezdeni ezt a munkát. A helyi és regionális közösségek óriási szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a strukturális és kohéziós alapok is jobban hozzájárulhassanak a területen az előrehaladáshoz. Ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen állok a rendelkezésükre a jövőben. Bokova képviselője szól. Köszönöm szépen. A körforgásos gazdaság segíthet a környezeti nehézségeken a jelenlegi gazdaság se az embereknek, se a flórának, se a faunának nem tesz jót. Az Európai Bizottság múlt héten egy sor intézkedést mutatott be a körforgásos gazdaságról. Ezeket ugyanakkor már a 2015-ös akciótervben is elfogadták ezt, de most arra van szükség, hogy minden tagállam egy minden tagállam megegyezen abban, hogy ezt az akciótervet végrehajtsák. Ez pedig egyszerűsíti a munkánkat, hiszen Az előadótól még nem kaptuk meg az írásos véleményt, de a árnyék előadó előzetes véleményét megkaptuk, és ezért elmondhatom, hogy az SZND fontosnak tartja, hogy a ökológiai innovációkra fordítsuk a pénzeszközöket, támogassuk a kutatást, a fejlesztést, előtérbe helyezzük a recyclinget, és támogassuk a gyártókat abban, hogy az újrahasznosításra és recyclingre vonatkozó szabályokat be tudják tartani. Többek között egyébként ne csak a gyártók, hanem az önkormányzatokra is vonatkozik ez. Támogatnunk kell a kis és középvállalatokat, annak érdekében, hogy a körforgásos gazdaságban a foglalkoztatási ráta nőjön hogyha recyclingról beszélek, akkor nem csak a háztartási hulladékról, vagy az üvegről, vagy a műanyag üvegekről beszélek, hanem például az építőanyagokról, építési hulladékra is gondolok, vagy akár a bútorokra. Nem szabad megfeledkeznünk a fogyasztókról sem az egész körforgásos gazdaságban, hiszen a civil szervezetek támogatásával és a fiatalok iskolai felvilágosításával, képzésével nagy lépéseket tehetünk, és így a körforgásos gazdaságra vonatkozó szabályokat kötelezően elírhatjuk majd, előírhatjuk majd. Vannak persze jó példák az Európai Unióban, vannak olyan tagállamok, ahol személyenként évente csak 250 kg hulladékot termelnek. Felmerül a kérdés, hogy más tagállamokban hogy fordulhat elő, hogy háromszor annyi hulladékot termel egy állampolgár általánosságban. körforgásos gazdaságban dolgozó munkavállalók ugyanakkor nagyobb környezeti károknak vannak téve, és ezért itt az egészsége megőrzése legfőbb cél. Az Aldétól Tomasics urat nem látom, Alben jó szó. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartjuk az átállást a körkörös gazdaságra. Ez hozzájárulhat a versenyképesség, valamint a fenntartható európai gazdasági növekedés kialakításához. Nem szabad, hogy félredobjuk a társadalmat, fontos, hogy felelősen járjunk el. A potenciális erőforrásokat teljes mértékben ki kell aknázni, a körforgásos gazdaságra való átállás új munkahelyteremtést tesz lehetővé, valamint új lehetőségeket nyit meg az Európai Uniós fejlődés számára. Ambiciózusnak kell lennünk eléggé ahhoz, hogy beazonosíthassuk a lehetőségeket és a legnagyobb kihívásokat, valamint a kohéziós politika hogyan járulhat ehhez hozzá, ezt is beazonosítsuk. Nagyon gyümölcsöző együttműködés elé nézünk, és ahogyan már korábban is mondták előttem, a biogazdálkodás a mindenképpen egy olyan téma, amire oda kell figyelni. A régi szakbizottságban már beszéltünk erről. A kör, körforgásos gazdaságnak ez egy nagyon fontos eleme. Köszönöm szépen, Van Miltenborg úr. Tomasics képviselő majdnem időben ideért, úgyhogy megadom a szót neki, mint árnyék előadónak a körforgásos gazdaságról. I'm very sorry first, because I had to go to a... Uh, uh, Elnézést kérek. Egy másik szakbizottságba kellett mennem, de horvátul fogunk beszélni. Um, az, ahogyan most használjuk fel az erőforrásainkat, hosszú távon nem fenntartható több erőforrást használunk fel, mint amennyit a természet újra termelni képes. 2050-re 6-7 milliárd nyira növekszik a fogyasztás, ami hosszú távon tehát fenntarthatatlan. Ami pedig az újrahasznosított műanyagok mennyiségét illeti, ezt is növelni kell. A műanyag hulladékok teljesen ellehetetlenítik az élővilág helyzetét a tengereinkben. Vannak erőfeszítések, de ennek ellenére a hulladék mennyisége egyre csak növekszik. Főként a városi területeken termelnek egyre nagyobb mennyiségű hulladékot. A műanyag hulladék nagyon lassan bomlik le, ez is további problémát jelent. A lineáris gazdasági modell komoly gondokat okoz. Változtatnunk kell a termelési szokásainkon, valamint a felhasználási szokásainkon. Újra kell hasznosítani a hulladékot. A gazdasági modelljeinkbe integrálni kell az új tudást, az új változásokat. Remélhetőleg a politikai döntéshozók tudatában vannak a legfrissebb adatoknak, és ennek érdekében stimuláló és rugalmas politikai, politikai döntéseket fognak hozni. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentésében beszélnek a körforgásos gazdaságról az új termelési motorokról és lehetőségekről, és arról, hogy hogyan lehet átállni a körforgásos gazdaságra. Vannak új innovációk, amelyek a 3D-s nyomtatókkal, valamint az okostelefonokkal vannak összefüggésben. A körforgásos gazdaság nem valósulhat meg erős politikai és gazdasági struktúrák nélkül, amelyek segítségével megvalósulhat ez a körforgásos gazdaságra történő átállás. Figyelembe kell venni az új technológiai lehetőségeket, és ezeket bátorítani kell. A körforgásos gazdaságra való átállás kihívást jelent az államok számára, hiszen nem egy egyszerű jelenségről van szó. Meg kell határozni a világos célkitűzéseket, ezeket pedig követni kell. Ösztönzőkre van szükség, és így az újrahasznosítható csomagolóanyagok bevezetésére is szükség van. Michels képviselőasszony a szó. Köszönöm szépen. Podimonis kollégám egy más szakbizottságban kell, hogy szavazzon, ezért elmondom az ő mondandóját. Valóban a kohéziós politika a körforgásos gazdaság megvalósításának kulcsa. Például az innováció, versenyképesség, főleg a kis és középvállalatok körében kulcsfontosságú jelentőséggel bírnak, valamint a széndiokszid szegény beruházások is ezt a célt szolgálják. Egyetértünk abban, és ezt a frakcióm külön ki szeretné emelni, hogy összefüggés van a célkitűzések között. Egyrészt a között, amiben nincsen vita, hogy szükség van arra, hogy a környezeti változásokat megállítsuk, a környezet szennyezést is megállítsuk, másrészt, és erre akarjuk felhívni a figyelmet, a szociális egyenlőtlenségeket is csökkenteni kell, ez pedig a kohéziós politika egyik fontos célja. Ezt innovációval, új munkahelyek teremtésével lehet megteremteni, az új vállalkozói szellem terjesztésével, és azáltal, hogy a régiókban új kis- és középvállalatok jönnek létre, akik az megújuló energiaforrásokat is jobban hasznosíthatják majd. A körforgásos gazdaságra való áttérés segíthet abban, hogy a fenntartható fejlődési célokat, illetve a COP21 céljait elérjük, hiszen a körforgásos gazdaságot szolgáló stratégiák szolgálhatják azt, hogy a gazdasági tevékenység kevésebb terhet rójon az éghajlatra, hiszen az világ széndiokszid kibocsátásának 67%-a anyagmenedzsmenttel függ össze. Ezért nagyon fontos, Ezért nagyon fontos, hogy a kohéziós politikában is megjelenjen a körforgásos gazdaság gondolata, megközelítése, filozófiája, és hálás vagyok az előadónak is, hogy utalt erre. Itt a helyi szint fontos szerepet játszik e célok megvalósításában. Másrészt mind a közkéz beruházásai, mind a magánberuházások fontos szerepet játszanak a hulladékfeldolgozás, a recycling vagy az új zöld munkahelyek megteremtésében. Mindez egyébként szerepel az előadó javaslatában is. Mi frakcióm nevében úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy arra is ráirányítsuk a figyelmet, a bizottság figyelmét, hogy nem csak a regionális politika területén kell a körforgásos gazdaság kérdésével foglalkozni, hanem az iparpolitika vagy más specializált szakpolitikák területén is, és ráadásul a PR munkánkban is meg kell jeleníteni a célokat. A fő körforgásos gazdaság a bizottság által nem olyan régen bemutatott és a plenáris által tudomásul vett eh, műanyag stratégiába is jól illeszkedik, de nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a recycling stratégiában is előbbre kell lépnünk, de úgy, hogy ne feledkezzünk meg a legfőbb célról, ami pedig a hulladék elkerülése. És itt azt hiszem, hogy a, hull, a bizottságnak még van mit tennie. Thank you, Ms. D'Amato. The floor is yours. D'Amato asszony, önél Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselőtársaim. Nagyon jól dolgozunk együtt a dosszié kapcsán. A körforgásos gazdaság valóban a gazdálkodás új formáját jelenti. Jól tudjuk, hogy 2015-ben az Európai Bizottság már elfogadta a körforgásos gazdaság csomagot, amelyel segítik az európai fogyasztókat, a vállalkozásokat az átállásban, a körforgásosabb gazdaság irányába való átállásban segítve így a recyclingot, az újrahasznosítást és az újra felhasználást, a recyclingot és a reuse-t. 5 milliárd eurót irányzott elő az Európai Bizottság e célok megvalósítása érdekében, és ezért elengedhetetlen, hogy a közpénzek felhasználását ellenőrizzük, mérlegre tegyük annak érdekében is, hogy a 2020 utáni időszak keretszámait meghatározzuk, ahhoz is egy, erek, e, egy értékelésre van szükség. A Horizon 2020-ból is 52 millió eurót csoportosítottak át különböző projektekben, és így a nemzeti szinten is sikerült előre lépni a körforgásos gazdaság irányába. 2017-ben a bizottság egy beszámolót nyújtott be, és az akciótervből levezetett néhány, akci- néhány jogszabálytervezetet, például az innovációs paktumról, vagy pedig a hulladék felhasználásról. Arra van tehát szükség, hogy a hulladék csomag tárgyalását sikerre vigyük és lezárjuk, hiszen ez egy jelentős és érezhető tapasztalatokkal és eredménnyel járó lépés volna. 2017. decemberében hosszú tárgyalás után a parlament és a tanács a hulladék csomagban végül megegyezett. Persze kompromisszumokat kellett kötni, mégpedig a célokat kellett kompromitálni, és így a gyors átállást veszélyeztetjük. És itt ráadásul csak az önkormányzati hulladékról van szó, tehát a gaz, az ipar által termelt hulladékra ez a csomag nem terjed ki. Ez egy szerény előrelépés. Mi a Movimento Cinque Stelle, vagy az Öt Csillag mozgalom részéről bátrabbak, becsvágyóbbak vagyunk. Ami pedig a hulladék lerakodót, illet, lerakodókra vonatkozó szabályt illeti, a legrosszabb eredményt értük el. A parlament azt kérte, hogy 2030-ig 5% kerüljön maximálisan lerakásra, ez képest ez 10% lett ez az eredmény. Ráadásul az újrafelhasználási parlamenti javaslatokat sem vették komolyan, pedig ez jelentősen csökkentette volna hulladék mennyiségét, és új munkahelyeket is teremtett volna. Az élelmiszer hulladékok tekintetében azt mondhatjuk, az Európai Bizottság alapján 88 millió tonna élelmiszert eh, pocsékolunk el minden évben. E pocsékol a 133 milliárd eurónyi költséggel jár, és minden egyes felhasznált élelmiszer kiló után élelmiszer kiló alapján 14 euró volna megtakarítható, éppen ezért becsvágyó célokat kell kitűznünk magunk elé 2025-ig vagy 2030-ig. De sajnos a célok, amelyekben megállapodtunk, nem kötelező érvényűek, hanem csak ajánlásként fogalmazza meg őket a bizottság. Hiányzik tehát a minden szinten való becsvágyó politikai szándék, hogyha valóban az önkormányzatoknak és a régióknak akarjuk megadni a főszerep szerepet, a főszereplő szerepet, akkor segíteni kell őket abban, hogy a széndiokszid kibocsátásban és a hulladék keletkezésben is előrelépjenek és csökkentsék a hulladék kibocsátást. Ezzel tartozunk a következő generációknak. Nem szabad, hogy a kompromisszumokat mindig alsó szinten lefele kössük meg. Örülök ennek a jelentéstervezetnek, hiszen itt a 2020 utáni célokra is javaslatokat tehetünk, és Például az is egy kérdés, hogy a hulladék lerakásban lévő hulladék felhasználására nem lehetne valamilyen megoldást találni. Ez csak egy felvetés volt. Köszönöm szépen. Két név szerepel még a listámon. Ropé úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, kedves képviselőtársaim, hogy egyetértünk ezekben a kérdésekben. Itt az idejem, hogy becsvágyobb célokat tűzzünk ki magunk elé. És azt remélem, hogy az idáig a dossziéban végzett munka eredményes lesz és gyümölcsöző. kötelezettséget vállaltunk arra, hogy Európában kivezetjük a fosszilis üzemanyagokat, éppen ezért itt az ideje annak, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás folyamatát is határidőkhöz, évszámokhoz kössük. Örültem, amikor egy beszámolót olvastam a médiumokban arról, hogy a Deutsche Bahn, a német vasutak, idén év elejétől kezdve zöld árammal hajtják a lokomotívokat. A német vasutak, azaz a litván vasutak, erről olvastam, nem a német, a litván vasutak teljesen zöld árammal működnek, hát ez egész Európa számára példaértékű lehet. Minden vasúttársaság átállhatna a zöld áramra. Miért ne kötelezzük magunkat például arra, hogy a városi és a közösségi közvilágítást csak zöld forrásból működtetjük. És az ilyen megállapodások eredményét és hasznát kell felismerni, és többet kell befektetni ezekbe a területekben. A zöld áramot helyzetbe kell hozni. Nem mindenképpen magasabb árat kell érte fizetni, de átvételi biztosítékot kellene adni, illetve becsatlakozási betáp biztosítékot kellene adni a zöld vagy megújuló áramforrások termelőinek. Ezek a célok, köszönöm a jelentést. Fanny Szterói úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök én magam is annak, hogy ilyen széles körű támogatást kap ez a tervezet. Februárban vagy márciusban még szavazunk egy jelentéstervezetről, ha jól emlékszem. Ebben pedig a COP21 regionális politikára való kihatásáról lesz szó. Ez ugye a Párizsi éghajlat megállapodás. A legutolsó előadói ülésen múlt héten azt tapasztaltam, hogy a párizsi megállapodásokat rá kényszerítik a régiókra, a városokra, már pedig az abban, a, illetve leosztják, lebontják ezeket, és ezt az SND valamely képviselői készíti ezt a jelentést, és fontos, hogy itt ezt figyelembe vegyük. 5,2 milliárd euró szolgálna a kohéziós alapból a hulladék felhasználás célját. Erre büszke vagyok. Hogyha látjuk a változásokat, akkor azt is látjuk, hogy milyen nagy változások történnek. Pozsonyban jártam. Európa zöld fővárosa volt ez. Az állampolgárokat nem terhelte meg, de mégis hatalmas előrelépést értek el Pozsonyban a zöld átállás során. Üdvözlendő volna, hogyha erről a szövegben is olvashatnánk, illetve lelkesebb volna a szöveg. Végezetül egy utolsó megjegyzés. Azt látom, hogy rengeteg mindenre van lehetőség, például az új műanyag rendelettel nagy előrelépést ért el a bizottság de mindezekről informálni kell az állampolgárokat. Például vannak olyan homoklapátok, amelyekkel a gyerekek a strandon homokoznak, és hogyha ott hagyják, eltörik, akkor ez néhány hónap alatt feloldódik a tengerben, vagy a tóban akár, és leépül. Egy szóval a vegyipar is eh, egyrészt még mindig ilyen régi módi műanyagot állít elő, de lehetősége volna már annak, hogy leépülős, fenntartható termékek lássanak el, erről is kell beszélni. Köszönöm szépen a regi képviselőinek képviselő között az utolsó felszólaló volt Van Nisztelrooy úr, most megadom a bizottságnak a szót, tessék Köszönöm szépen, állok asszony. Nagy örömmel hallom a képviselők felszólalását. Örömmel hallom, hogy látják és kihangsúlyozzák, milyen fontos a körforgásos gazdaságra való átalakulás. Mi a saját főigazgatóságunkban nagyon támogattuk ezt a csomagot. A régiók területén már sokat teszünk a körforgásos gazdaság területén. A mi csomagunk addigra már megjelent, mire a körforgásos csomagot kibocsátották, de a fenntarthatóság, a hatékonyság, a környezettudatosság, mint hívó szavak szerepelnek már a mi csomagunkban is. Ezek a gondolatok szerepelnek már a csomagban, csak éppen a körforgásos gazdaság címszava nem szerepel, valamint a fenntartható hulladék gazdálkodás kérdését már évtizedek óta toljuk, nyomjuk, hangsúlyozzuk, Persze itt is van még további fejlődésnek lehetősége. Két szempontot szeretnék kiemelni. Egyrészt a hulladék gazdálkodási ráfordítások kérdését. lehallottuk, hogy a regionális politikában ez több mint 5 milliárd eurót fordítanak egy célra. Ez nagyon üdvözlendő. Az előző periódushoz hasonlatosan azt látjuk, hogy a hulladék piramis sz, egyes rétegeit jobban értékesítik, ugye a legnagyobb cél, a legfőbb cél a hulladék elkerülése, azután az újrahasznosítás, majd az újrafelhasználás, recycling és reuse. Tehát nem csak hardvere van, hulladék, égető és egyéb feldolgozó berendezések vannak, hanem igenis okosabb hulladék politikával elkerülhetjük a hulladék keletkezését. Ezt szolgálják a hulladék menedzsment vagy waste management tervek is. Beszéltek itt a depóniákról, vagy a hulladék lerakókról. Az új periódusban a hulladékra is vonatkozik az ex ante kondicionalitás. Egy-két tagállam számára ez persze komoly um, kihívást jelent, mert voltak tagállamok, ahol a hulladékmenedzsment tervet újra kellett elkészíteni. A célunk azonban az, hogy a hulladék piramisban sokkal inkább a reciklálás, az újrahasználás, felhasználás és leginkább az elkerülést szolgáljuk, és elkerüljük a depóniákat. Egyéb iránt az elsődleges jog előírásainak is megfelelünk itt most már. Nagyon fontos a határon átnyúló és a makroregionális együttműködés, a körforgásos gazdaság tehát különböző politikai és együttműködési területeken is megjelenik. Egy valamit szerettem volna még kihangsúlyozni. Mégpedig azt, hogy a bizottság nagyon nagy támogatást ad az innovációnak, a Smart Specialization, az intelligens specializáció fogalmát már gyakran hallották. Most mondok még egy fogalmat, a bottom-up, az alulról felépillő folyamat ez tehát a körforgásos gazdaság alulról fölfele épülő folyamat nem központilag határozzuk meg, hogy mennyiben járulhat mely helyhatóság vagy ország hozzá a körforgásos gazdasághoz. Éppen hogy az intelligens specializáció keretén belül tudják ezt ők meghatározni, mármint az alsóbb szintek a biogazdaság is a Smart Specialization koncepciójába tartozik. Kína nem hajlandó már például az európai műanyag hulladékot befogadni és feldolgozni. Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy elgondolkozunk hogyan, hogyan lehet az itt keletkezett műanyag hulladékot újra felhasználni, az iparban újra hasznosítani. Végezetül még kiemelek egy szempontot. A jó gondolatok már megvannak, de most már a gazdaságoknak kellene valóban megtenni a fontos lépést, a gondolatoknak ki kell sugároznia, és a mindennapok gazdasági váls, valóságává kell válnia. A körforgásos gazdaság, hogy egy mondatban mondjam, nagyon fontos számunkra, a bizottság számára, és persze nem csak számunkra, hanem az emberek és a régiók számára is nagyon fontos. Köszönjük szépen az előadónak, Skrlic úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre foghatom magamat. Köszönöm minden kollégának a hozzászólásukat. Egy valamit szeretnék kiemelni. Poveznica između kohezijske politike i ekonomije ali nečega što... Világos, hogy a körforgásos gazdaság és a kohéziós politika össze kell, hogy függjenek egymással. De a demográfiai szempontokról sem szabad megfeledkezni. Hiszen nagyon sok tagállam van, akik a kohéziós politika haszonélvezői, de itt fennállnak a veszély, épp ezekben az országokban ugye fiatalok elvándorolnak a védési tér, térségekbe, vagy akár az országokból, magukból. Mert nem találnak ezek a fiatalok magas szintű munkahelyet országukban, hazájukban, régiókban, falvukban. A vita során a specializáció fontosságát is kihangsúlyoztuk, a smart vagy intelligens specializációt kell alkalmazni, és arról is szó volt, hogy az ökológiai innovációt támogassuk. Új anyagra van szükség, olyan termékekre, anyagokra, amelyek helyettesíthetők, újrahasznosíthatóak. Végezetül a közbeszerzés fontosságát is ki szeretném emelni a körforgásos gazdaság szempontjait a közbeszerzési eljárásokban is meg kell jeleníteni, és így mind a helyhatóságok, mind a központi állam az átállás motorjaivá válhatnak. Persze a magángazdaság is megragadhatja a kezdeményezéseket, a nemzeti standardizációs szervezet például Horvátországban a fenntartható üzletmenet standardját írta el, és így ezt az elismerést megszerezve most már előreléphetnek a cégek. Ezeket a standardokat most már nem csak a közigazgatás, hanem a magánágazatom, magáncégek is megszerezhetik e tanúsítványokat, és így valóban a körforgásos gazdaság elvei szerint működhetnek. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és persze örömmel dolgozom majd az előadókkal együtt. Márciusban mutatja be, ugye, a véleményter, jelentés tervezetét. Igen, akkor májusban szavazunk majd. Hát akkor jó munkát az együttműködéshez. Most pedig tovább lépünk. Agenda. A következő napi rendi pontra ez egy vélemény a mentesítési eljárásban 2016, az Európai Unió Általános Költségvetése Bizottság. A Kont Bizottság most készíti elő a jelentését, amely a bizottságnak mentesítést adnak 2016-os költségvetés végrehajtására. A REGI a, a regi véleményt készít ehhez, én vagyok a véleménykészítő. E, mi, e, e, én itt ebben a hiba határa, a fennmaradó hibák forrásaira, a költségvetési végrehajtási időszak kihívásaira koncentrálok. Hogy az illetékes bizottság ütemtervét figyelembe vegyük, ezért a regi februári ülésén kell szavaznunk. Én bemutatom most a véleménytervezetet, a módosító javaslatokat január 32 12 óráig várom. On Bulgarian. Uh... Bolgára váltanék. Kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a véleménytervezetet a kollégáknak a mentesítésről az Európai Bizottság számára. Nyilván önök is tudják, hogy ez egy nagyon fontos pillanat a kohéziós politika végrehajtásban. Az, a számvevőszék éves jelentésének elemzése után és az Európai Bizottság e, igazgatóságának elemzése után a jelentéstevői minőségemben szeretném önökkel megosztani a véleményemet. El kell mondjam, és örömmel teszem ezt, hogy e, ahogy ez szerepel a e, hiba határ kalkulációban 5,5%-ról 4,8%-ra csökkent a hiba határ 2016-ra, és ez általános javulást mutat a az Európai Bizottság által bevezetett korrektív intézkedéseknek köszönhetően. Emellett először fordul elő, hogy a számvevőszék fenntartással ellátott véleményt ad ki az 2016-os költségvetés tranzakcióinak szabályosságával kapcsolatban. Mindazonáltal a számvevőszék jelentése azt mutatja, hogy a tagállamoknak elég idejük és lehetőségük volt a hibák kiavítására, mielőtt pénzügyi korrekciókra kötelezték őket. Ezért a hiba határ még alacsonyabb is lehet, mint a küszöb. Ezért további erőfeszítésekre van szükség, hogy a magas hibahatárt elkerüljük. A hibák nagy része állami támogatásra vonatkozik, ezért a bizottságot arra kérjük, hogy megelőző intézkedéseket foganatosítson a kohéziós politikában a az állami támogatási szabályok végrehajtásában. Azt gondoljuk, hogy a, csak a, a végrehajtásért felelős hatóságok 77%-át nevezték csak ki a tagállamok, és ezért azt gondoljuk, hogy ezen javítani kell. A végrehajtás késedelme aggaszt bennünket, de 2016-ban a költségvetési kötelezettségvállalások teljes összege elérte a 238,8 milliárd eurót ezen késlekedések miatt. És ezek a gyengeségek mindenképpen kiigazításra szorulnak a következő MFF-re. figyelembe vesszük a 2017-es évi stratégiai jelentést az ESB alapok végrehajtásáról. Az ESB alapokra használt alapok 278 milliárd euró összeget tesznek ki, tehát a végrehajtás teljes körülön beindult, és ez azt mutatja, hogy hozzáadott értéket rejtenek ezek a beruházások Európa minden régiója számára. Az pénzügyi e, eszközök általános folyosítási aránya 2015 végén csak 75%, ez azt mutatja, hogy nem használták ki teljesen ezen eszközök potenciáját. Azt gondoljuk, hogy a pénzügyi rendelet vizsgálatával hozzájárulhatunk az eszközök együttműködéséhez, javításához és optimalizálásához a jelenlegi programozási időszakban. Végül pedig sürgetjük a bizottságot, hogy vizsgálja fel az alkalmazott mutatók hatékonyságát az eredményközpontú uniós költségvetés keretében, és azt kérjük, hogy javítsa az általános teljesítmény mérési rendszert. És 2020 után. Köszönöm szépen. Uh, Ez volt a bevezetőm, mindenkinek rendelkezésére áll a véleménytervezet, és most meg fogom adni a szót az árnyék jelentéstevőknek. Deli úr következik, aki Dolcs úr nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Itt most elsősorban a, a néppárt árnyék előadójának Dajcs Tamás nevében szeretném mondani néhány gondolatot az előterjesztéssel kapcsolatban, ugyanis Dajcs Tamás képviselőtársunk sajnos nem tudott ma itt lenni ezen az ülésen. Először is rendkívül biztató és örvendetes a becsült hibaarány évről évről folyamatos csökkenése a szabályok további egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése hatékonyan tudna segíteni a hibaarány még további redukálásában. Másodszor szükségesnek látom, hogy emlékeztessek arra, nem minden szabálytalanság csalás, és fontos különbséget tenni a család és nem család szabálytalanságok között. Mivel nem mindig csalásról van szó egy szabálytalanság esetén, ezért is lényeges, hogy a kifizetések szabálytalanság esetén alkalmazott felfüggesztését csak legutolsó lehetőségként alkalmazzák. Harmadszor szeretném felhívni a figyelmet a tagállami administratív kapacitások európai strukturális és befektetési alapok felhasználásában betöltött lényeges szerepére, és arra, hogy ezen kapacitások fejlesztéséhez hatékonyan hozzá tud járulni a témában felhalmozott bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréje és végül, de nem utolsó sorban üdvözlöm az előadó asszony pénzügyi eszközök optimalizálásáról írt gondolatait, és egyetértek abban, hogy bizonyos esetekben ezek az eszközök hasznosak lehetnek. Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a visszanemtérítendő támogatásoknak kell továbbra is a regionális fejlesztési támogatások meghatározó formájának maradni, hiszen nem minden befektetés, fejlesztés bankképes, számszerűsíthető, vagy jár rövid távon megtérülő pénzügyi haszonnal. Dajs Tamás árnyék, előadó a fenti gondolatok mentén tervez benyújtani majd módosítós javaslatokat is elnök asszony tervezetéhez. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. The next Köszönöm szépen. A következő jelentéstevő von úr nincs itt. Most megadom a szót Tomásics asszonynak. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen. Nem igazán tudok eh, sok mindent hozzáfűzni ehhez. Eh, tehát tulajdonképpen már minden elhangzott, pozitív hatás, az intézkedések pozitív hatását mutatja ez, ez mindenképpen pozitív, persze mindenen lehet javítani. Köszönöm szépen, Michel asszony következik. Igen, én is csatlakozhatok, jelentéstevő asszony. Az ön jelentéstervezete a legfontosabb témákat kiemeli. Egyébként azt gondolom, hogy a hiányos pénzfelhasználást vagy lehívást hangsúlyozni kell. 2017-ben megint több milliárd euró kihasználatlanul maradt, és visszafolyt a költségvetésbe, ezt már felvetettük, és azt gondolom, hogy a módosított pénzügyi rendelettel nem csak a hiba határok csökkennek, hanem a lehívási arányt is pozitívan lehet pozitívan lehet módosítani. Azonban az helytelen, hogy a, a kisebb felhasználásból vagy lehívásból azt a következtetést vonjuk le, hogy kevesebb a szükséglet. Nagyon sok a gazdasági hiányosság, hézag, gyenge pont. Néhány kevésbé fejlett országban, és főleg ott, ahol az Európai Uniós támogatás a beruházásokban fontos szerepet játszik, nagy részt tesz ki. Ott nagy kihatással van, negatív hatással van, hogyha a beruházás nem történik meg, és a projektek nem indulnak be. Köszönöm szépen, mindenképpen jó úton halad az elnök asszony, és biztos jó lesz a végleges anyag is. Köszönöm szépen, Scarlett úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon röviden fogok szólni. Elég kiegyensúlyozott ez az anyag, a legtöbb eh, témát eh, említi. Eh, elővigyázatosnak kell lenni, résen kell lenni, figyelembe kell venni a csalást, a szabálytalanságot, a kapacitásépítést továbbra is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, de Mátó asszony. Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy egyetértek az elnök által mondottakkal. A számvevőszék az eh, éves 2017-es jelentésében kihangsúlyozta a hiba százalékot. Azt is mondta, hogy a hiba százalék ugyan csökkent, 5,2-ről 4,8%-ra csökkent néhány év alatt a hibe százalék, de ugyanakkor az elfogadható vagy a relevancia küszöb 2%-os. Ettől pedig még messze vagyunk. A kohéziós politika továbbra is az a politika, ahol a legmagasabb a hiba százalék minden költség, közösségi pénz felhasználása tekintetében. A bizottság egyik válaszában kihangsúlyozza, hogy az egyszerűsítés segít a hibák csökkentésében. Az elmúlt években éppen ezért a bizottság aktívan segítette a kohéziós politika és a vidékfejlesztés területén ezeket az eszközöket. Mi több, az egyszerűsítési opció alkalmazásával mind a kedvezményezettek, mind az igazgatási szervek csökkenthetik az adminisztratív terheket, és jobban koncentrálhatnak az eredményekre, különösen akkor, amikor a projektek megvalósítására kell koncentrálni, és nem koncentrálhatnak, és nem az igazgatási költségekre. Ugyanakkor ennek a szempontnak még mindig nem érvényesül, az N plusz 3 szabálynak te köszönhetően sikerült előrelépéseket elérni, de ez még nem megnyugtató. A 2020 utáni időszakban az N plusz 2-es szabályt is átalakítjuk, és így a régiók nem öm, használhatják a régi operatív programokat, és öm, a hibákat is csökkenteniük kell. Láttuk már a 2007-2013-as tervezési időszakban a nem kívánatos kártékony hatásait ennek a programozási megközelítésnek. A 2013-as rendelet késői elfogadása is hozzájárult a hibák megjelenéséhez. Ne késlekedjünk még egyszer a rendelet elfogadásával. Végezetül pedig a pénzeszközökről meg. A számbevőszék kihangsúlyozza, hogy 2015. decemberig <clears throat> csak a vidékfejlesztési és a regionális fejlesztési pénzeszközök 75%-át hívták le a helyhatóságok és a tagállamok, részint azért, mert nem voltak befogadhatóak, vagy nem voltak jól megfogalmazva ezek a kérvények minden 100%-nál alacsonyabb lehívási öm, eredmény öm, olyan, amely nem, ott nem, e, nem lehetünk elégedettek azzal, hogyha nem hívjuk le az összes pénzt. Éppen ezért a bizottság arra tett ígéretet, hogy a helyhatóságok, illetve az igazgatási hatóságok tapasztalatát becsatornázva jobb szabályokat fog hozni a következő időszakra. Célunk az tehát, hogy a lehívás százszázalékos legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van, úr, megérkezett. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést. Egy kicsit késtem. Először is üdvözölni szeretném itt ezt a jelentést. A kollégáink látni fogják, eh, hogy a hiba határ újra csökkent eh, a kohéziós politikában, eh, és ez csökkent, tehát ez a trend lefele mutat azt hiszem, hogy egy kicsit túlságosan a hiba határa koncentrál az elnök asszony. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság első alelnöke vagyok, és ott is ezen a témán dolgozunk. Gyakran a compliance, tehát a megfelelés, feltételeknek való megfelelés témára koncentrálunk, és azt mondjuk, hogy ha egy boxot nem lehet kipipálni, akkor ez egy hiba. Tehát meg kell nézni a mérhető teljesítést a jövőben, arra inkább arra kell koncentrálni, hogy biztos biztosítsuk, hogy az Európai Uniós eh, alapok olyan projektekre forduljanak, amelyek valóban eredményt hoznak. Ez a következő témára is rátérnek a jövőben, meg fogjuk nézni az MFF következő alakulását, a kohéziópolitika szerepét ebben. Ez is lehetőség számunkra arra, hogy a hibatát csökkentsük, és jobban koncentráljunk a teljesítményre. Az Európai Uniós költségvetésnek eredményeket kell hoznia, és ebben a szakbizottságban is állandóan erről beszélünk, arról beszélünk, beszélünk, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, e, egy egységes szabályrendszert kellene kidolgozni a nagy alapokra, e, egyszerűsített költségopciókat, e, e-kohézió például. Tehát a jövőben nagyon sok potenciál van, javítani lehet a dolgot, és ez az Európai Uniós költségvetés számára is mindenképpen pozitív a hibá, a határ ezzel csökkenhet, azt hiszem ezekre a témákra kellene eh, koncentrálni. Eh, el kell, hogy mondjam, hogy eh, nekem tetszik ez a jelentés, a, a hiba határa koncentrál, de a jövőre is, a jövőbeni lehetőségekre. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Any other... Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés? Ha nincs, akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Claudine Győri, test. Thank you, Madam Chair. And for... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönet ezért a kiegyensúlyozott véleménytervezett tért a kohéziós politikáról. Az elmúlt három évben tényleg sikerült az 5% alá ö, szorítani most először a hiba arányt, és ez rávilágít, hogy a kiigazító fellépések a bizottság, illetve a tagállamok részéről meghozták a gyümölcsöket. Az 2014-től 20-ig terjedő időszakra vonatkozó követelmények tovább, további csökkentést írnak elő és a reziduális hiba arányt 2% alá kell szorítani. Ez egy jelentős változás a korábbi évek, a korábbi programozási időszakok több éves megközelítéséhez képest. A bizottság tavaly februárban kapta meg a jelentéseket, ahol a hiba arány jóval 2% alatt volt. Hadd térjek rá néhány elemre, amit szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. A hármas pontot kívánták módosítani. A kohéziós politika hogyan járul hozzá a hiba arányjavításához? javításához. Ez tényszerűség, tények alapján nem igaz. Vannak ö, hibák, amelyek az állami támogatáshoz ö, kapcsolódnak viszont ezek nem szerepelnek a jelentésben, tehát az idei évi hibaarányban ezek nem számítanak bele. A ö, támogatásra jogosult költségek, illetve a ö, kedvezményezettek által elkövetett hiba arányok, hibák azok, amelyek alapján a hiba arányt kiszámoljuk. A közbeszerzési eljárások 2014-ben és az állami támogatások jelentették a legfőbb hiba forrást az adott évben. Az állami támogatási szabályok módosításával kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bizottság javaslatot, javaslaton dolgoz, amelyet, amelynek a tervezetét a Kontnál már tavaly bemutattuk. Ami pedig a folyamatban lévő programokat illeti. Hetvennyolc százalék lefedi a kihelyezett támogatások 98%-át, tehát tulajdonképpen a lehívás már nem jelent olyan nagy problémát, mint a korábbiakban. Valószínűleg a jövőben ez további a kifizetések, illetve a lehívási arány javulásához fog majd vezetni. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, a számvevőszék 75%-ot jelentett be, amelynek 93%-a ugyanazt a bizottság tavaly októberében bejelentette, már megvalósult. Tehát ez a tavalyi évre vonatkozó, ezek a tavalyi évre vonatkozó adatok a jelenleg, tehát folyamatban lévő programozási időszakban hozott új szabályok hozzájárulnak majd az alapok alul kihasználtságához, kihasználtságának javításához. Ami a teljesítményt illeti, a jelen futó programozási időszakban további javulások történtek, ami az eredményeket, illetve és ezekről szóló jelentéseket, ezeket szeretnénk a jövőben megerősíteni. Előre is köszönöm, hogy amennyiben lehetséges, ezeket az elemeket figyelembe veszik majd a véleménytervezetükben. Köszönöm szépen, köszönjük a kiigazításokat, illetve a bizottság részéről a megjegyzéseket. Várjuk a módosítási javaslatokat. Bár nem mindenben értünk önnel egyet, 2016-ban a ö, kinevezés, illetve lehívás problémát jelentett. Ez, erről pedig dokumentumok is szólnak. A bizottság és mi sikeresen dolgoztunk együtt, hiszen sikerült javítani a helyzetet, viszont 2016-ban ez valóban problémát jelentett. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Kedd délig várjuk a módosítási javaslatokat. Köszönöm szépen. Ezzel le is zárom a mai ülést, és mindenkit emlékeztetek rá, hogy 6 órától Mindenkit szeretettel várunk a fogadásra. Allow me to thank to the interpreters. Köszönet a tolmácsoknak a mai napi munkáért. Ez a nap nagyon hosszú volt. Köszönöm.